Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kérem mindenki foglaljon helyet, egy meghallgatással kezdünk, és szeretnénk is időben kezdeni. Hát valójában egy kicsit késésben vagyunk, éppen ezért akkor most meg is nyitom az ülést, és Bogdan Bentárak adom meg át a szót, aki majd eh, el, elnöke lesz ennek a ennek az ülésnek, amely a segélyek kondicionalitásával foglalkozik. A formalitásokat nézzük, tehát a napirend elfogadása. Nos, van egy napirend sorrendi változás, mivel holnap emlékezünk a 60. évfordulójára a római szerződésnek, lesz egy külön megemlékezés 11.30-12.30-ig a plenáris ülésteremben, ami azt jelenti, hogy a 12-es napi rendi pontot, amely a fejlődő országokban csökkenő élettere a civil társadalomnak, ezt kihagyjuk, mást akkor nem kell megváltoztatnunk, és a e, e, megkérdeztük a raportőröket, és el tudtuk halasztani ezt a napi rendi pontot. Ebben az esetben 11.30-kor át tudunk menni a plenárisra, mindenki elfogadja, és úgy látom, hogy nincs ellentmondás. A holnapi utolsó napi rendi pontunk az Afettel és a Badja közösen tartott ülésünk, amely az európai fenntartható fejlődési alappal kapcsolatos napirendi pont. Át fogunk menni egy nagyobb terembe, a 2Q2-be holnap délután. Van még néhány bejelenteni valóm. Az első, nevezetesen kettő, egy közös találkozóra kerül sor 9. 9 szerdán 9-től 10.30-ig a PHS 5B001 teremben, ahol a szedével lesz egy eszmecserénk, közös eszmecserénk, ugye ez az, az a külügyi bizottságnak a biztonsági albizottsága, és a Kongói Demokratikus Köztársaság beli helyzetet fogjuk megvitatni, különösen biztonsági és humanitárius szemszögből. Mamadou Diallo az ENSZ stabilizációs missziójának helyettes vezetője, tehát a MONUSCO helyettes vezetője lett volna itt, Mamadou Diallo, aki egyébként az ENSZ-nek a rezidens koordinátora, de sajnálatos módon szerdán nem vehet részt, mert a MONUSCO-nak két tagja eltűnt, és őt helyettesíteni fogja egy másik ENSZ tisztviselő, tehát lesz, az ülést megtartjuk, de más részvételével. Ahogy önök is tudják, a Szarov díjat egy olyan orvosnak adtuk, aki Kelet-Kongóban tevékenykedik, tehát nagyon érdekel bennünket ez a térség. A második bejelenteni valóm az az, hogy a az európai fejlesztési konszenzussal kapcsolatban is lesz egy intézményközi párbeszéd, bizottság külügyi szolgálat máltai elnökség parlament részvételével. Az elnökség, miután mi elfogadtuk a szöveget, az elnökség egy kompromisszumos szöveget tett le az asztalra, és vannak az árnyék előadóval, előadóval és az én részvételemmel további találkozók, holnap is lesz ebédidőben egy eléggé azonos az álláspontja a tanácsnak és a parlamentnek az SDG-kkel, illetve a szegénység csökkentésével kapcsolatban, már több más területtel kapcsolatban azonban folytatni kell a párbeszédet és védelmezni a parlament álláspontját. E, májusra szeretnénk egy konszenzusos szöveget elérni, ami azt jelenti, hogy formálisan aláírásra kerülhetne a szöveg az Európai Fejlesztési Napokon Brüsszelben június 7-én és 8-án. Van-e bármival kapcsolatban kérdés tehát? Amennyiben nem, akkor még azt jelzem, hogy a 2016. október 10-11, illetve december 12-i jegyzőkönyvek is elfogadásra várnak. Amennyiben nincs hozzájuk kapcsolódó megjegyzés, akkor az ülés végén elfogadottnak nyilvánítjuk őket. Négyes napirendi pont következik a koordinátorok döntései február 28-án hoztak döntéseket, erről van önöknek is információja, ha nem tesznek hozzá semmilyen megjegyzést, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Megyünk tovább az ötödik napirendi pontra, az Európai Bizottság bejelentései nincsen bejelenteni valója, ugye az Európai Bizottságnak, ha jól hallottam, akkor ezt átugorjuk, és most én leszállok az elnöki pulpitusról, és Ventának és Sargentini kollégáknak adom meg a szót, akik viszik majd ezt a témát, a segélyek kondicionalitása, eh, amely 5.30-ig tart. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Örülök, hogy itt lehetünk együtt a Fejlesztési Bizottságban, az Aid Conditionality témában, ami az egyik fontos napirendi pontja ennek a, ennek a bizottságnak. Sargentini kollégával együtt fogjuk levezetni ezt az ülést, illetve a második panelnél Guerrero kollega Szeretnénk jobban megérteni azt, hogy milyen érvek szólnak ellene és mellette a feltételek megszabásának. Tehát, hogyha segélyhez feltételeket fűzzünk, illetve hogy milyen következményekkel járna, ha ezt megtennénk az EU fejlesztési együttműködésére. Nyolc tehát eh, két témával fogunk foglalkozni, az egyik a migráció, másik pedig az emberi jogok eh, helyzete. Eh, Concordtól lesz szakértőnk az Európai Development, Center for Development Policy, a migrációs nemzetközi szervezettől van egy szakértőnk, két belga egyetem, illetve a külügyi szolgálat és a bizottság képviselői lesznek-e itt. A feltételek fűzése a segélyekhez, ez egy nagyon aktuális téma, Eh, ugyanis ez arról szól, hogy eh, megkívánja a segélyek adója attól, aki kapja a segélyeket, hogy bizonyos feltételeket teljesítsen. Eh, itt a korrupció csökkentése lehet egy feltétel, de vannak kontroverszebb feltételek is, például a deficit csökkentése. A... Aztán azt is megkérhetik, hogy egy konkrét kérdés, egy konkrét projektre fordítsák a segélypénzt, ne pedig saját belátásuk szerint a Fejlesztési Bizottságot érdekli a mai két téma, migráció az első, az AFET-tel együtt van egy közös jelentésünk, és itt az európai külügyi fellépések szerepét is meg kell vizsgálni a migrációs folyamatokban az afet és a Költségvetési Bizottsággal kapcsolatban lesz egy, e, együtt lesz egy közös e, találkozásunk holnap, e, és itt számos dologról lesz. Was originally proposed as a mean to help the... az EIP-t arra találták eredetileg, hogy Afrikában és más országokban tevékenykedjen, olyan országokban, ahonnan jelentős a migráció, ami az emberi jogokat illeti, ott érdekelnek bennünket a, érdekel bennünket a korrupciós helyzet a fejlődő országokban, ami megint csak releváns kondicionalitás téma. Az, hogy hogyan költik el a fejlődő országok a pénzt, azt továbbra is ellenőrizni kell, és azt is ellenőrizni kell, hogy hogyan reagálnak az emberi jogok megsértésére, Ugye a pénzügyi válságot követően vannak olyan országok, amelyek felülvizsgálták a segélyeiket, és Belgium is ilyen például, Ruanda és Burunda vonatkozásában csökkentették a segélyeket, miután ezekben az országokban emberi jogi jogsértéseket állapítottak meg, erről majd a második panel fog beszélni. Az Európai Unió a kondicionalitást egy közös felelősségi körnek tartja már régóta. A szakpolitikai instrumentumok megválasztása a pénz eh, kedvezményezetjeivel egy fontos kérdés, együtt felelősek eh, azért, hogy a feltételek teljesüljenek. A kondicionalitás különösen fontos azokban a fogadó országokban, ahol a kormány az ország lakosságának körülményeit, életkörülményeit nem igen kívánja javítani, hanem a saját eh, fennmaradására koncentrál leginkább. Fontos mindez a külkapcsolatokban, E, egy praktikus példa az erre az, hogy ki kell alakítani a pozitív kondicionalitást. Az alapelgondolás az, hogy azok az országok, amelyek demokratikus reformokat hajtanak végre, több e, támogatást kapnak az Európai Uniótól, mint azok, amelyek nem. És ebben a vonatkozásban az Európai Unió gyakran összehasonlítják az Egyesült Államokkal, eh, ahol inkább a pozitív kondicionalitás van, az EU-nál a negatív kondicionalitás is játszik, például felfüggesztett segélyeket eh, már a korábbiakban. Nos, ezek a területek eh, szólnak az EU fejlesztési együttműködési politikájának jövőjéről is. A a fejlesztési konszenzus kialakításának folyamatában, akkor, amikor mi egy globális stratégiát akarunk kialakítani, illetve hát múlt évben meg is jelent egy ilyen stratégia, amikor meg akarjuk újítani az AKC országokkal való kapcsolatunkat, nagyon oda kell figyelni a kondicionalitásra. És mivel a biztonság és fejlesztés összefüggéseit egyre hangsúlyosabbnak gondoljuk, a szakpolitikai koherencia fontos, hogy megjelenjen az EU külső fellépéseiben is, e, és egyre inkább mikroszkop alá kerül a szabályok betartása, illetve a pénzek elköltése. Remélem, hogy ehhez járul hozzá pozitívan ez a meghallgatás, és most pedig megadom a szót kollégámnak, Judith Sargentininek, aki bevezeti az első panelt, és e, bemutatja a vendégeket. Thank you, Bogdan. And, and... Köszönöm, Bogdan, és köszönöm mindenkinek, hogy eljött, különösen a szakértőknek. Judith Sargentininek hívnak, én a zöldeket képviselem, holland képviselő vagyok ebben a házban, és különösen örülök annak, hogy megkaptam azt a lehetőséget, hogy a migráció és a segélykondicionalitás témájában elnökölhetem ezt a szakértői csoportot. Én egyébként a migrációval és menekült joggal foglalkozó Szabadságjogi Bizottságnak is tagja vagyok. Ott a közelmúltban megpróbálunk megvirkózni azokkal a különböző eh, fejleményekkel és eh, alkukkal, memorandumokkal, amelyek a közelmúltban megjelentek migrációs témában. Együttműködés Afganisztánnal, eh, Málival megállapodások és ilyesmik jelentik az újdonságokat, meg akarjuk érteni, hogy hova megy a pénzünk alapvetően. És ebben a vonatkozásban sokat segíthet nekünk Anna Knoll, az első szakértő, aki az ECDPM munkatársa Maastrichtban sajnos csak 10 percet kaphat. Miután meghallgatták őt, és még érdekli önöket az ő véleménye, akkor figyelmükbe ajánlom azt a mélyreható tanulmányt, amelyet az irreguláris bevándorlók, illetve menekültek témájáról írt. E, ebből a jelentésből tudom például azt, hogy az én hazám az a menekültekre költi a fejlesztési támogatások 22%-át, tehát nem a szegénység csökkentésére költi ezekben az országokban, hanem a már beérkezett menekültek ellátására Hollandiában. Van a Lisszaboni szerződésben egy kedvenc cikkem, a 208-as, ez a TFEU, tehát a szerző, az EU működéséről szóló szerződés 208-as cikke, amely azt mondja, hogy a külpolitikában minden lépésünk alá kell, hogy támassza hosszú távú fejlesztési célunkat, vagy legalábbis nem szabad, hogy alássa ezt, és ide a fenntartható csökkentést eh, értjük ez alatt. Eh, tehát, amit a külpolitikában teszünk, az nem szabad, hogy szembe menjen a szegénység csökkentésének céljával. Az én nagy kérdésem, amit felteszek a szakértőknek, hogy teljesítjük-e a 208-as cikk követelményét, akkor, amikor mindenfajta megállapodásokat, alkukat kötünk, és megváltoztatjuk a külpolitikánkat, ezúttal, ezentúl a, a célpontja a, a migráció csökkentése lesz. E, és mindez milyen hatással jár a migrációs, bocsánat, a, a segélyezési, illetve fejlesztési politikánkra. Éppen ezért én nem is húzom tovább az időt, annak Nolnak adom meg a szót. Thanks for the introduction. Köszönöm, Judit, köszönöm a bemutatást, és köszönöm, hogy meghívtak. Ahogy hallották, hónapokat töltöttem azzal, hogy megvizsgáljam, hogy milyen hatása van a az európai országokban a menekült hullámnak, és a jelentést is készítettem róla, és már csak 10 percem van, bizonyos specifikus aspektusokra szeretnék önökkel együtt koncentrálni, főleg a támogatások feltételeire, illetve egyre inkább a negatívumokra, amelyekről már hallottunk. Nem akarok nagyon részletesen belemenni a számokba, de ha akarják, szívesen megemlítem majd a későbbiekben ezeket is. Az első részben először a normatívákról beszélnék, azok mozgásáról, és aztán a feltételekre térek át az új partneri keretek között. Az elmúlt két-három év során nagy normatív mozgást láttunk, nevezetesen, hogy hogyan kapcsoljuk a migrációt a fejlesztési együttműködéshez. Gyorsan a 2013-as politikával kapcsolatos jelentése mennék vissza. A negatív migrációval kapcsolatos feltétel rendszerre szeretnék erre ezek kapcsán kitérni, hogyha csökkentjük a támogatást ebben az esetben, illetve olyan intézkedésekről szeretnék beszámolni, amelyek a szakpolitikák prioritásairól szólnak. 2013-ban született tehát ez a jelentés, ez volt ekkor a helyzet. Aztán eltolódott ez a dolog, sokkal nagyobb nyomás nehezedett a tagállamokra is, illetve a bizottságra is. A PCD jelentés 2015-ben egészen másképp olvasandó, nevezetesen, hogy erőfeszítések történnek tagállami szinten is, hogy a feltételrendszer nem negatívan befolyásolja a fejlesztési együttműködést. Úgyhogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy itt elismerés történt azzal kapcsolatban, hogy a feltételeket használhatják, de a cél nem az, hogy negatívan befolyásolják ezek a fejlesztési célkitűzéseket. A 2016-os partnerséggel, illetve a tanácsi konklúziókkal együtt megvannak ezek a normatív mozgások a dokumentumban. Nos, a pozitív és negatív ösztönzők használatáról is szó van, minden szintű eszközbevetésről, amely az EU rendelkezésére áll, amelyet segítségével effektíven meg kell, erős, meg kell előzni az illegális bevándorlást, illetve nem ösztönözni a túl nagy migráns beáramlást. A cél tehát a 208-as cikkben megfogalmazottak szerint, hogy ezt Judit is elmondta, a cél hosszú távon a csökkentés, illetve a szegénység megszüntetése, de itt több cél is megfogalmazódik már, mint azok, amelyek kizárólag a migrációra korlátozódnak. Nos, ami a segítségnyújtást illeti, nem szabad alábecsülni ennek nagyságát, de most nem akarok megint csak részletekbe bocsátani, bocsátkozni, mindenki ismeri az EU alapokat, az új partneri kapcsolatok keretei között alkalmazottakat is. Földrajzi szempontból célozzuk meg tehát azokat az országokat, amelyeknek erre a legnagyobb szükségük van, de ugyanakkor Természetesen nem mindig elég átlátható az, hogy ezek az alapok hogyan kapcsolódnak konkrét feltételekhez. Úgyhogy ezért is fontos kutatni. A jelentés bizonyos fokig ezt teszi, de még mindig nem egészen egyértelmű az, hogy ezek tényleg kapcsolódnak -e egymáshoz, és ha igen, akkor hogyan, hogy mi a támogatás, és mi az a tárgyalási rész, amely ezt a célt próbálja elérni. Nos, mi a helyzet a modus operandival? Olyan esettel nem találkoztam, ahol a negatív feltételrendszer az EU részéről bevetése került volna. Tudom, hogy voltak olyan esetek, amikor közel jártak már hozzá, de mivel igen kényes kérdés ez politikai szempontból, inkább pozitív ösztönzőkre koncentrálunk. Egyetem, hogy a belső biztonság nem feltétlenül a fejlesztés az első rendű szempont, a dokumentum tartalmaz azért bizonyos utalásokat erre, de mielőtt a gyakorlati kihívásokra térnénk rá, el szeretném mondani, hogy pozitívan is föl lehet használni ezt a megközelítést, hogy a partnerországok szakpolitikájában pozitívan befolyásoljuk a helyzetet, mind migrációs, mind fejlesztési szempontból. A 2030-as program is tartalmaz ilyet, illetve olyan reformok ösztönzése, hogy a menekültek hozzáférjenek a munkaerőpiachoz, vagy olyan régiókra kell koncentrálni, amelyek fejlesztési szempontból korábban nem kerültek előtérbe. Tehát vannak erre lehetőségek. Másrészt viszont problémásabb a helyzet, ha az EU konkrét érdeke az, hogy csökkentsék az áramlást, vagy más célja van az újra befogadásnak. Interjúkat készítettünk a jelentés érdekében tagállami szinten és az EU szintén is. Ami a rendszer felhasználását illeti, felmerült a kérdés, hogy a gyakorlati szempontból, életképesség szempontjából lehet-e negatív ösztözőket használni. Nos, amikor a múlt során használtak ilyen feltételrendszert, nem igazán találtuk azt, hogy hatékony volt ez, illetve jobb együttműködés lett az eredménye. 94-re mennek vissza ezek a problémák, amikor Németország próbált ezt Vietnámmal kapcsolatban bevetni, de nem igazán ért el eredményt. 2012-ben a holland kormány próbált negatív feltételeket Gánában érvényre juttatni, de itt sem járt sikerrel. A tanácsadó bizottság Hollandiában úgy látta, hogy ebben a kontextusban nem segített ez a politika. Aztán még ha van is szándék jelen a változtatásra, lehet, hogy az adott ország kapacitása nem teszi lehetővé, hogy rövid távon csökkentse a migrációs számokat és csak oda vezethet, hogy az útvonalak kerülnek máshova, ami aztán máshol jelent problémát. Második kérdés az intézkedések arányossága, illetve hogy lehet őket operatívan a gyakorlatba átültetni. Itt is vannak kérdések, amelyeket megfogalmaztak. Ugye itt sincs igazán nagy átláthatóság, mert nincsenek politikai szintű tárgyalások, lehet, hogy nagy kihívás az, hogy az egyes adott országok vonatkozásában amik az elfárások, hogy néz ki a jobb együttműködés, a visszaküldöttek számától függ ez, vagy hogyan fogadják vissza azokat, akik elhagyták az adott országokat, vagy mi a megfelelő szint, arányos-e ez, avagy sem. Egyáltalán ezek a kritériumok hogyan működtek az országokban, az egyes országokban. Tehát ezek azok a gyakorlati kérdések, amelyeket tisztázni kell, mielőtt még alkalmazásra kerülnek. És azt is vizsgálni kell, hogy hatékonyan működnek-e. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, ahogy említettem, a pozitív ösztönzők az alkalmazás szintjén bizonyulnak hatékonynak. igen, a támogatás talán nem eléggé ösztönző, és talán a külső ö, egyéb eszközök bevetésével lehetne itt változásokat eredményezni. De vannak olyan országok, ahol például Nigériában sokkal magasabbak lennének ezek a hazautalt összegek, nem biztos, hogy a feltételrendszer változtatna rajta. A politikai befolyás nagyon sok országban így nem érhető el. Más esetekben, ahol még Eritrea erre jó példa, ez meg Szudán, a kormány szintű kérdések is felmerülnek. Tulajdonképpen az a kérdés, ami felmerül, hogy a politikai-gazdasági helyzet milyen. És a szakértők rámutattak arra is, hogy korábban kipróbálták, és gyakorta nem bizonyultak hatékonynak ezek a módszerek. Végül pedig nagyon fontos dolog még az ilyen jellegű politikák nem vált következményei. Az EU tagállamok érdekeiről van itt szó, ez egyre inkább érvényesül, hogy milyen nem várt következményekkel járhatnak ezek akkor, hogyha a helyi dinamikát, gazdasági körülményeket nem veszi figyelme, figyelik, figyel, veszik figyelembe. Pénteken volt egy nagyon fontos ülés, Líbiával foglalkozott, itt például a határokon átnyúló bűnözés is szóba került, mint napirendi pont, és arról volt szó például, hogyha a libiai érintettekkel az együttműködés során figyelembe veszik ezeket a migrációs hullámokat, lehet, hogy hatékonyabban tudnának fellépni. Tehát meg kell érteni a helyi dinamikát. Ennyit szeretem volna elmondani, és várom a kérdéseiket, amennyiben vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Anna. A kérdéseket, amelyeket feltett, ezeket próbáljuk, illetve a feltett kérdéseket majd lejegyezzük, mert majd erre visszatérünk az első forduló után. Hogyha az emberek kiegészítő finanszírozástól beszélnek, én mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy mi az, egy kiegészítő, mi mellett kiegészítő, honnan jön ez a pénz? Frontloadinggal finanszírozzuk az African Trust Fundot, és én nem hiszek a kiegészítő finanszírozásban. Hát mondjam el azt is, hogy egy munkacsoportot hoz létre a DEVE szakbizottság, el is Lein elnökli ezt, és igyekszünk ott részletekbe menő tudást, információt kapni arról, hogy ezeket a segélyeket hogyan használják fel a migrációs válság során. Nagyon remélem, hogy e, ennek köszönhetően majd jobban megértjük a kérdést, és e, a parlamenti ellenőrzés is megvalósul. Következő hozzászólónk Hetreulano, holland eh, hozzászóló, és én is holland vagyok, úgyhogy nagyon jól ki tudom ejteni ezt a nevet, e, aki egy nemzetközi migrációs szervezetnél dolgozik, és a UNDP-t képviseli támogatja Ugandában, és ő fog beszélni, ő arról fog beszélni, hogy a valódi partnerségen keresztül hogyan lehet maximalizálni a fejlesztési támogatást a migráció során. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak, és részt vehetek ezen a segélyek feltételez kötése témában. Hetről Lanonak hívnak, a munkaerő migráció és a e, humán fejlesztés, ember erőforrás fejlesztés témájában dolgozom. Több mint tíz éve itt dolgozom e, Brüsszelben, Afrika témákkal foglalkozom, migráció, illetve fejlesztés, főleg a származási országok e, szempontjából. A bevezetőmben három dologról szerettem volna beszélni. Először is szerettem volna meghatározni a migrációs és fejlesztési kontextust, hogy megértsük ezt a feltételhez kötést, hogyan függ össze a fejlesztési politika, illetve a migráció. Másodszor meg akarom nézni, hogy a migrációs politika hogyan integrálódik a globális és az Európai Uniós politikába, illetve megnézném az valódi partnerségek lehetőségét, hogyan tudja ez javítani a fejlesztési hatásokat. A migráció eh, bármilyen okból lehet, az emberek eh, évezredek óta migrálnak, és ez a jövőben is így lesz. Ha megnézzük a jelenlegi migrációs áramlatokat, azt gondolom, és szinte biztos vagyok benne, hogy ez az elkövetkezendő időszakban erősödni fog. Európában látjuk, hogy öregedik a lakosság, a munkaerőpiacon eh, hiány merül föl egyes esetekben. Afrikában azonban az, ennek az ellenkezője igaz, nagyon fiatal a népesség, még egyre növekszik, és valószínűleg még nagyobb növekedés várható az elkövetkezendő években. Teljesen világos, hogy az afrikai országok a jövőben sem fogják tudni felvenni a munkaerőpiacon ezeket a fiatalokat. Tehát a migrációs áramlatok Európa felé egészen biztos növekednek az elkövetkezendő években, úgyhogy végig kell gondolnunk, hogyan tudunk erre reagálni. Ezt összekapcsolni a fejlesztési együttműködéssel. A következő pont. Az egyik kérdés, amit szeretnék feltenni, az az, hogy a nagyobb fejlesztés kevesebb migrációhoz vezet-e. Egyes vitákban úgy tűnik, mintha azt gondolnák, hogy ha fejlesztés, az afrikai országok fejlesztésén dolgozunk, akkor a migrációs áramlatokat apasztani tudjuk. Én az, ennek az ellentétét eh, gondolnám. Én azt gondolom, hogy ez nem függ össze, sőt, hogyha azok az országok, ahol a Human Development Index közepes, Eh, ott több ember migrál. Eh, szociális és gazdasági fejlesztés gyakran nagyobb migrációhoz vezet. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene fejleszteni, vagy részt venni a fejlesztési politikában, csak az elvárásokat szeretném egy kicsit tompítani. Aztán a migráció és a fejlesztés összefüggésében hadd mondjam el, hogy a migráció pozitív a fejlesztés szempontjából, akkor, hogyha jól irányítják ezt. Gyakran, hogyha megnézzük a származási országot, ezeknek a gyenge pontjait, ezt fontos elemezni, de a migráció fontos Európa fejlődése szempontjából is, és a fenntartható fejlődés szempontjából is. Ezt a migráció, ezt hogyan lehet integrálni a fejlesztési politikába globális szinten? Azt gondolom, hogy globális szinten felismerték azt, hogy a migráció lehet pozitív, tehát a, a fejlesztés motorja is, és a fenntartható fejlesztési célok szempontjából is pozitív hatás lehet, amelyeket 2015. szeptemberében fogadták el. A milleniumi fejlesztési eh, célok esetében nagyon nehéz a migrációra való utalást megtalálni, de most a eh, most a fenntartható fejlesztési céloknál egyértelműen jelentkezik ez a szempont és a nemzetközi közösség elkötelezte magát, hogy biztonságos, rendezett migrációt tesz lehetővé annak érdekében, hogy ez a migrációs politika valóban elfogadható legyen. Vannak más célok is természetesen, például az embercsempészet elleni harc, a a migráns munkavállalók védelmének javítása. De az egyik legfontosabb dolog, hogy a rendezett migrációt szeretnénk támogatni, és azt gondoljuk, hogy ez egy pozitív aspektus. Ezt az első mérföld követ, követve, hadd mondjam el, hogy tavaly szeptemberben egy nagy mérföldkövet értünk el az ENSZ nyilatkozatával, ami a menekültekről és a migránsokról szól, illetve egy globális iránytűt is elfogadtunk, iránymutatást is elfogadtunk. Ez mindannyiunk számára egy elkötelezettség, az Európai Uniós tagállamok számára is, hogy támogassuk a biztonságos migrációt, és megnézzük ennek a pozitív hatásait. Hogyha megnézzük az Európai Uniós fejlesztési politikát, az IOM tavaly itt egy brüsszeli csapattal hozzájárult a fejlesztés európai konszenzus pontjainak kidolgozásához, egyéb fejlesztési szerepvállalókkal, akik osztják az feltételhez kötéssel kapcsolatos aggodalmakat, hogy tehát ezt összefügg, összekapcsoljuk a visszafogadással és egyéb témákkal. Számunkra fontos, hogy a fejlesztési együttműködésben a fejlesztés nagyon fontos, ez legyen az elsődleges, meghatározó szempont. Az új eh, partnerségi keret harmadik országokkal, ez egy olyan dolog, amelyet az IOM támogat. Fontos ezen a partnerségen eh, dolgozni, eh, a migráció témájában is. Üdvözöljük az ebben a partnerségi keretben megfogalmazott célkitűzéseket is. Mindemellett úgy látjuk, hogy a szabálytalan migrációval kapcsolatban nagyon nagy a figyelem, hogyan lehet ezt leküzdeni, visszafordítani az embereket, és sokkal kevésbé koncentrálnak a legális migrációs lehetőségek kiépítésére, ami egyébként az európai migrációs agendának részét képezi. Hogyha valamit el akarunk érni, akkor a kiegyensúlyozott partnerségre kell koncentrálnunk, törekednünk harmadik országokkal. És azt is meg kell néznünk, hogy nekik mik az érdekeik, nem csak a saját érdekeinket szem előtt tartani. Azt gondolom, hogy az afrikai országok számos alkalommal elmondták, például a valettai csúcs találkozón is, hogy mik a célkitűzéseik, a prioritásaik, ezekben megegyeztünk. A valettai cselekvési tervnek különböző pillérei vannak, például a szabálytalan mm, migráció megszüntetése, megszüntetése, de közben a legális migráció kiépítése is fontos. Ha valódi partnerséget akarunk, akkor ezen kell dolgoznunk. Hadd adjak egy példát a mobilitás eh, és partnerség témában, amelyet eh, amelyekről beszéltünk eh, már a múltban. Az egyik ország, amelyik elfogadta a mobilitási partnerséget, ez Kána volt, mert sok afrikai ország számára ez nem volt egyáltalán érdekes. Pedig ez nagyon fontos, hogyha pozitív, a migráció pozitív hatásait akarjuk mm, kihangsúlyozni, és mi meg vagyunk győződve róla, hogy ez összességében egy pozitív folyamat. Rendezett módon kell ezt lefolytatni, hiszen csak akkor, hogyha a migránsok biztonságos módon tudnak migrálni, bevándorolni, és hogyha az érdekeiket figyelembe veszik, és tiszteletben tartják is a jogaikat, akkor lehet ezt kezelni. Köszönöm szépen Lano asszonynak. A zöldfoki szigetekkel folytatott mobilitási programmal kapcsolatban is készült egy tanulmány, arról, hogy a pénzeket hogyan költötték el, mire költötték el, illetve a illetve ezt akarták megvalósítani, de ez nem sikerült. Azt gondolom, hogyha partnerségről beszélünk, nagyon fontos a legális útvon, utak biztosítása, és ez még mindig hiányzik a vitából. Stefano Signore következik a migráció, foglalkoztatás és egyenlőtlenségek eh, egy osztály eh, vezetője a Digi Defco-tól. Fejlesztési politika és migráció, a lehetőségek kihasználása és a eh, kihívások felmutatása tessék. Um, De betartom a 10 percet. Nos, az Európai Bizottság, amikor a migrációval foglalkozik, illetve a fejlesztési politikával, ez nem egy e, új árukapcsolás. Valójában a fejlesztési politikában a migrációt már régóta beleértjük a kihívásokat is és a lehetőségeket is. Mégpedig azért, mert meggyőződésünk, hogy egy jól menedzselt migráció az hozzájárulhat mindkét Eh, ország, a fegadó és kibocsátó ország gazdasági fejlődéséhez. Ez agyonban az kell, azóta megváltozott a politikai kontextus az elmúlt években, nem csak eh, a nagy eh, számú migrációs hullám miatt, amelyet az elmúlt egy-két évben láttunk, és különösen gondolok itt a földközi-tengeri tragédiákra. Ez mindenképpen megváltoztatta a az összpontosítást, illetve azt is, hogy mennyi pénzt költenek migrációra. Ezért is rendeltek több forrást a migráció kezelésére, illetve új és innovatív eszközök jelentek meg, valamint jobb koordinációt próbálunk végrehajtani az EU és a tagállamok között. A globális kontextus is változott, erről is volt már szó a szakértők beszéltek erről, mert a fenntartató fejlődési célok közé is, és azon kívül a 10-es és 10.7-es alpontja közé bekerültek a migrációs kérdések is, ahol jól menedzselt, tervezett migrációs politikáról is szó van. Ez azért fontos, mert eh, innentől kezdve a migráció az a fejlesztés része, és nem pedig úgy beszélünk róla, mint hogyha fejlesztés és migráció. Az biztos, hogy korábban az MDG-kben ez még nem így szerepelt. Ehm, hogyan lehet tehát erre a globális, megváltozott globális kontextusra reagálni? E, kis egyszerűsítéssel, egyszerűsítéssel három fejezetben foglalnám össze, hogy hogyan reagálunk mindenre. Egyrészt kezeljük az okokat, e, elemezzük a hatását, és a migráció menedzselésének minden aspektusát javítani akarjuk. E, a kontextus az már adott. Tudjuk, hogy a szociális, a társadalmi és gazdasági fejlesztés és a migráció közötti összefüggés nem lineáris, és egy sor dologtól függ. Úgy gondoljuk azonban, hogy azok a fejlesztési intézkedések, amelyek javítják a sorsát azoknak az embereknek, akik egyébként migrálnának, csökkentheti a migráció mértékét, és csökkenti azt a szenvedést is, ami az illegális migrációval együtt jár. Nyilván meg, új megközelítésre, más megközelítésre van szükség, de a lényeg az az, hogy stabil, kitartó eh, társadalmakat kell létrehozni, ahol nem kétségbe esettek az emberek, ahol vannak produktív munkahelyek, és ahol remélhetik az emberek azt, hogy méltóságteli életet élhetnek ők is, és a, és a rokoraik is. Ugyanakkor politikai kezdeményezésekre is szükség van, konfliktuskezelésre, kereskedelmi intézkedésekre, a magánszektor bevonására. Ezt szeretnénk megtenni tehát azzal a javaslattal, amely az új fejlesztési konszenzusra irányul. Ez jelenleg is a tanács és a parlament közti tárgyalás alapját képezi, és a célunk ezzel a javaslat, az új külső beruházási alapra vonatkozó javaslatunknak is ezek voltak az alapjai. Tudjuk, hogy Afrikában minden évben 18 millió munkahelyet kellene létrehozni 2035-ig, és ez egy elég komoly kihívás, és ez csak akkor lehetséges, hogyha a magánszektort is rászabadítjuk erre a problémára, különös tekintettel az afrikai eh, ott már működő magántőkét, eh, és így remélhetjük azt, hogy létrejönnek a munkahelyek. A, az okok kezelése a legfontosabb tétel. Ugyanakkor emellett a migrációfejlesztési hatását is maximalizálni akarjuk. E, itt a hazautalt pénzekre gondolok, tudjuk azt, hogy kettőször, háromszor annyi a hazautalt pénz, mint a tengeren túli e, segítség, illetve támogatás mértéke. Ez különösen azért fontos, mert az egyes háztartásoknál akár a jövedelem 60%-át is a rokon által hazaküldött pénz e, jelenti. E, együtt e, működünk különböző ágazatokkal, a postaszolgálatokkal, illetve a egyéb pénzügyi szervezetekkel is, ahogy javuljon a helyzet. Emellett fel akarunk lépni az olyan visszás jelenségekkel szemben, mint az ember kereskedelem, és szeretnénk javítani a védelem és a menedékjog körülményeit is. Ez megint csak megfelel a 10.7-es SDG-nek. Az európai szükséghelyzeti alap is egy jelentős eszköz. Több mint 100 projekt indult másfél év alatt, 1,6 milliárd euró lett szánva ezekre a projektekre. A projektek olyan témákat fednek le, mint a jól kezelt migráció, de a megnövekedett erőfeszítések pontos jelentéstételi kötelezettséggel is járnak. Be kell számolnunk arról, hogy mit teszünk, miért tesszük és hogyan. Ezért is alakítottuk ki a közelmúltban az OECD Development Assistance Committee-vel az új migrációs kódexet, amely lehetővé tenné számunkra, hogy jobban eh, jobb jelentéseket készítsünk a migrációs célú fejlesztési eh, pénzelköltésekről. Eh, említettem már egy olyan területet, ahol további erőfeszítéseket teszünk, mégpedig a migrációval kapcsolatos irányítási kérdések, eh, az, hogy legális mobilitás, legális migrációs lehetőséget teremtsünk, az fontos, erről már volt szó. Nem lehet kialakítani egy olyan eh, migrációs politikát, amely nem tartalmazza a legális migrációt és mobilitást, lehet erre néhány dolgot példaként felhozni a mobilitások számát az Erasmus pluszon belül megemeltük, az afrikai mobilitás számát, és remélhetőleg a jövőben is tudjuk ezt növelni. Vannak még területek, ahol ahova a figyelmünket te, e, fordítottuk, e, és ezek is az SDG-k nek felelnek meg, mint célok. Nem akarunk senkit az útszélén hagyni. A nemzetközi védelem és menekültjog területén is hoztunk létre egy sor olyan projektet, amelyek a partner országokban a védett teret akarják megerősíteni, tehát a védettségét a, a menekülteknek. Ugye az, hogy egy embernek el kell menekülni az otthonából, az egy fejlesztési kihívás is, és ez megfelel a 2030-as agenda céljainak is, illetve a tavaly szeptemberi menekültügyi ENSZ nyilatkozatnak is. 2016 áprilisában az Élet és Méltóság címmel egy közleményt adtunk ki, és egy sor projekten dolgozunk, amely az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést javítaná a migránsok körében, e, és e, a Uganda, Kenya, Nigéria, Etiópia e, menekült befogadási készségét, képességét is javítani akarják ezek a projektek. Tehát nem csak az illegális migrációval foglalkozunk, ami azonban nyilvánvalóan része az intervenciós logikának. Tehát egy holisztikus megközelítésre van szükség a fejlesztési kontextuson belül, és így lesz csak az EU eh, képes arra, hogy a rövidtávú kihívásoknak megfeleljen, eh, például amikor egy nagy eh, hullám érkezik, mint ami látható most a földközi tenger középső részén, illetve így tudunk reagálni a demográfiai megváltozásokra és egyensúlytalanságokra, amelyek a világ különböző pontjain jelentkeznek. Köszönöm a figyelmet! Thank you very much. Köszönöm szépen. Signora úr, azt hiszem, egy kicsit félreértettük egymást, mert én tényleg azt szerettem volna tudni, hogy önnek mi a véleménye a feltételekről a migráció vonatkozásában, nem a projektekről. De hát lehet, hogy majd a kollégák által feltett kérdések segítségével eljutunk ide is, mert úgy gondolom, hogy itt a nagyobb lélegzetű képet is meg kell vizsgálnunk. Az utolsó hozzászólónk Inge Brace, aki a Care international képviseli, és korábban a Voice-nál is dolgozott, ez nagy humanitárius segéllyel foglalkozó hálózat itt Brüsszelben, és doktorit is írt a Genti Egyetemen, amely a kényszer migrációról szólt, eladása pedig az EU külpolitikájának migrációs aspektusa és ennek hatása, úgyhogy ez nagyon is aktuális kérdés, parancsoljon ön a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak ma, hogy a Concord nevében szóljak önökhöz, mivel a 2030-as agendáról is volt már szó, európai szinten úgy látjuk, hogy a migráció inkább a biztonsági kérdéseket veti fel, mint az emberi jogokat. Aztán a júniusi partneri közleményben is hivatalos formát öltött ez a téma. Nagyon fontos az összes többi területen együtt, az oktatás, az éghajlatváltozás, stb. stb. Most már egyre inkább a migráció kezelésre koncentrálunk. Társadalomként körülbelül Európa szerte 140 civil szervezet reagált és kérte a tagállamokat arra, hogy a közleményt elutasítsák. Egyértelmű, hogy a tagállamok nem igazán figyeltek erre. Aztán, ami a szélesebb körű szakpolitikát illeti, úgy látszik, hogy tavaly ö, nagy változás következett be, a és együttműködésnek, ugye a migrációs okokkal kellett volna foglalkoznia, nem pedig olyan problémákra, hogy le kell állítani a migrációt. Persze más a helyzet a kényszermigrációval. Főleg azzal foglalkozunk, hogy az EU és a tagállamok a a támogatás a kereskedelemmel hogyan foglalkoznak, mint rendszerrel a migráció kezelés vonatkozásában. Eddig három jelentés készült a partneri kapcsolatról, itt ebből kiderült egyeteműen, hogy a visszaküldés, visszafogadás az elsőrendű szempont, tehát hogyha az országok többet adnak, az EU is többet fogadni a tagállamok a színfalak mögött, például Ausztria kijelentette, hogy a feltétele eh, az egész támogatási rendszernek a működő képes visszafogadási rendszer. Tehát politika vezérel, vezérli ezt az egész segélyezési rendszert. Ezen kívül azokra az országokra koncentrálnak, amelyek migráció szempontjából fontosak Európa szempontjából, illetve az eddigi tapasztalatokra. Például az európai jószomszédsági politika keretén belül a többet többért nem működött, mint elv, úgyhogy másra kell koncentrálni. Ebben a politikai kontextusban Pillanatilag vizsgáljuk fel a többéges pénzügyi keretet, itt a félidős értékelésnél tartunk, úgyhogy nagyon fontos aspektusokat kell megvizsgálni a migráció szempontjából, és a hosszú távú programozás a kerül előtérbe, nem pedig a rövid távú migráció befolyásolás. Különböző finanszírozási alapok is szempontok ebből az aspektusból. Vannak fejlesztési programok, amelyeket finanszíroznak, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy mi áll emögött. Fontos lenne a szegénység megszüntetése, de nem feltétlenül ez az első rendű szempont, hanem a migrációs okok eltüntetése. Mivel kellene még ezt a projektet kiegészíteni? Nagyon sok mindennel. Ráadásul a projektek finanszírozási szempontjai nem egyértelműek, és a különböző eszközök szabályozó rendszerét is tiszteletbe kellene tartani. Hát ezt nem tudjuk, mert értékelés nem született. Ezen alapkérdéseken túl nagyon sok alap nagyon sokan fették tették fel azt a kérdést, hogy a, nagy, a több fejlődés kevesebb migrációt hoz-e. Az afrikai ö, alap ö, mellett további problémák is felvetődnek, mint Törökország, az újra letelepítési rendelet, stb. stb. Nem akarok ezekbe most belemenni, csak annyit mondanék, hogy ezek az eszközök a migráció kezelési programot szolgálják, pedig hosszú távú programokra lenne szükség, ettől messze vagyunk, és erre nagy szükség lenne pedig. Aztán mi a helyzet a hatásokkal? Ez is aggasztó, képet fest, de geopolitikai aspektusba kell ezt helyezni. Vegyük Líbiát például. Óriási konfliktusok vannak itt, nem működik a kormány, nincs senki, aki ellenőrizni a területet. Őszintén szóval kimondhatja azt, hogy itt a legnagyobb prioritás, hogy leállítsuk a migrációt. Mi lenne, ha stabilizálnánk ott, békét teremtenénk, Európának esetleg ott kellene a közleményben lenni. A prioritások ugyanis egyértelműek kéne, hogy legyenek. A másik példa Szudán. A Katuni eljárás segítségével, vagy másképpen az EU próbálja normalizálni a helyzetét a szudáni kormánya, mert tranzitország, mégpedig nagyon fontos tranzitország. Ezen kívül a szudáni hatóságoknak kellene az ellenőrzést megerősíteni, hogyha a GUE egyik jelentését nézzük, mert ők jártak ott misszión, Szudán és Líbia között északon egy olyan csoport tartja kezében a helyzetet, akit Janjaitnak neveznek, Mm, úgyhogy az EU milyen messzire kész elmenni, hogy a migráció ellenőrzési programot támogassa. Aztán ott van Mali. Szeretné az EU elérni azt, hogy visszatérjenek a máli emberek hazájukba. De, ahogy korábban is hallottuk, gyakorlatilag a Maliba küldött pénzek, amiket az itteni munkavállalók oda küldenek, háromszorosan váltják ki az állami támogatásokat. Ezen kívül a fiataloknak is sokat segít, akik egyébként a stabilitást veszélyeztetnék. Hogyha a, kikényszerítjük a visszatérést Málira. Mi lesz ennek a következménye? Hát egyáltalán nem lesz stabilitás, még több lesz a migráció, és ha csökkentjük a támogatást, az afrikai határellenőrzések kikényszerítésének mi a hatása? Nagyon sok a nyitott kérdés, tudom, de pontosan oda jutok itt, mint amit szerettem volna mondani, hogy az EU-nak át kell gondolnia a válaszokat ezekre a kérdésekre, mielőtt még új megállapodásokat köt, és új szakpolitikákat fogalmaz meg. Hol vannak a hatástanulmányok? Le kell állítanunk azt a tendenciát, hogy egyes államfők valamit akarnak, és aztán az EU szakértőket arra kérik, hogy legálisát tegyék őket, és aztán végrehajtják őket. Ez nem föltétlenül jó megoldás. Tehát a Concord számára az a fontos, hogy kötelező, meg eh, elkötelezett, kötelezettségvállalás legyen, eh, hatástanulmány, mielőtt még bármi beindul, aztán konzultáció az Európai Parlamenttel, konzultáció a civil társadalommal, mind Európában, mind az, az érintett országokban, végül pedig eh, bizonyíték alapú legyen az eljárás konkrét pontok alapján hát itt csak jó politikáz, politizálásról van szó ebben az öt pontban. Egy szélesebb körű stratégia remélhetőleg az emberi jogok nagyobb tiszteletbetartását, nagyobb emberi méltóságot hoz majd. Nagyon reméljük, hogy a megállított ember számon túl lépnek, és itt ennek semmi köze a fejlesztési együttműködéshez. Itt belpolitikai kérdésekről van szó. Nyilván nagy probléma az, hogyha nem a szegénység csökkentésére koncentrálunk a jelenlegi helyzetben. Ezen kívül aláássák a jelenlegi megoldások a partnerségi szellemet is, aminek az alapot kellene képeznie. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ezzel az áttekintéssel egyértelmű, hogy mit szeretnénk Az elmúlt évek során nem azt, tapaltuk, nem azt tapasztaltuk, amit szeretnénk. A migráció ellenőrzése ö, alatt ö, egészen más megoldások születtek. A fejlesztési együttműködésnek hosszú távú szegénység, csökkentés, az egyenlőtlenség csökkentése kellene, hogy a célja legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Inge. Hadd hangsúlyozzam, hogy a visszafordítási politika a menedék politikának a része, de nem a fejlesztési politikának a része egyértelműen. Számunkra az OECD kritériumok nem engedik engedik azt a visszafordítást, amelyet gyakoroltunk, de nem tudom, hogy ezt meddig lehet fenntartani. Egy kis további időt használnék fel arra, hogy a kollégáknak időt adjak kérdéseket feltenni. Charles Körrenc az első, aztán el is Lajár következik. Charles, neked is mondom, hogy röviden, ha lehet. Köszönöm szépen, a vita tulajdonképpen nagyon egyszerű, hogyan működik a fejlesztési politika. Egy európai ország, vagy az Európai Bizottság azt mondja egy afrikai országnak, hogy visszavon, visszaveszed azokat a migránsokat, akik tőled érkeznek, és akkor, és akkor a következő összeget kifizetjük. Ez a pozitív ösztönzés. Emellett, vagy ezzel szemben létezik a negatív ösztönzés, mert aki elment az egyik országból, az, hiányzik, az hiányozni fog, tehát mindig lesznek vesztesek és győztesek. Kik a vesztesek? Azok az országok, akik nem kötöttek egyezményt, de még azok az országok is, amelyek egyezményt kötöttek, lehetnek vesztesek. Úgyhogy egy nagyon ellentmondásos döntést hozhatunk, vagy megállapítást hozhatunk, maga a stratégia áll a vita középpontjában. Hogyha a kondicionalitást akarjuk alkalmazni azon országokra, a fejlődő országokra, akkor ebben az esetben a fejlesztési politikához fordulunk, holott van más együttműködés is ezzel az országgal, például a kereskedelmi együttműködés. Hallottak-e már egyetlen olyan állam vagy kormányfőt az Európai Unióban, vagy a bizottság elnökét, hogy az urániumot ö, ö, ne vegyük át ezekből az országokból. Vagy mondta -e valaki, hogy a kereskedelmet be kellene szüntetni a két irányba, mert ez gazdasági szankcióval járna. Ugye ez lenne a szankci gazdasági szankció. A gazdasági szankció mindig nagyon nehéz előre látni, hogy ez pozitív vagy negatív hatást hoz-e. Úgyhogy a fejlesztési együttműködés értékeljük ezen dimenzióban, hiszen a külső hatásokat tekintve a legszegényebbeket büntetjük, a, legki, a legkiszolgáltatottabbakat. Holott, és ennek során nem veszük figyelembe a kereskedelmi politikát, vagy a gazdasági politikát, holott ezzel a kevésbé kihegy kiszolgáltatottakat tudnánk büntetni. Ez a fejlesztési együttműködés egyik alapelve nagyon jó lenne tisztán látni a dolgokat. Egyetértek a pozitív ösztönzőkkel, a beruházási ösztönzőkkel, de nem ilyen módon. Köszönöm szépen, Charles. Azt gondolom, hogy ez az Európai Bizottsághoz is szól, úgyhogy megpróbáljuk az összes kérdést összeszedni, és aztán őket is megkérni válaszadásra. várom a választ a kérdésre. Elis Lány. Köszönöm szépen a hozzászólóknak. Egyetértek azzal, hogy van itt egy egyértelmű normatív és nyelvi paradigmaváltás, Emellett nagyon aggasztónak tartom ezt a tendenciát, szélesebb keretben is, itt, amit látom, hogy mi valósul meg a DEVE bizottságban, illetve a LIBE bizottságban, ahol most a közös menedékpolitikának a reformjáról van szó. A felelősségünk externalizációra jára kerül sor. Ebben az összefüggésben természetesen aggaszt engem az, hogy az a harmadik országokkal folytatott kapcsolatainkat a migrációs menedzsmentre koncentráljuk ez megosztottságot is jelent, vagy okoz regionális szinten, és e, e, egyes legkevésbé fejlett országokat kizárjuk a fejlesztésből, amelyek nem igazán e, illenek bele a mi kormányaink céljaiba. Azt hiszem, hogy az első valettai csúcs is eléggé világosan fogalmaztunk, amikor is eléggé kemény vita folyt az afrikai országok és az európai országok között a több milliárd euró, ami Törökországnak érkezik, és ez még ráadásul sokkal nagyobb értéket képvisel, mint ez az egész vita. Ez egy eléggé kétszínű dolog. Tehát emellett az SDG-khez való igazítás és hát eléggé furcsának tűnik nekem. Én ezeknek a, megtárgyalásakor ott voltam New Yorkban, és ott voltam, amikor jóvá hagyták. Nem igazán látom, hogy hogyan lehet a határvédelem, hogyan lehet ezt az SDG-khez igazítani. Nem igazán látok, nem igazán látom azt, hogy a falak építése, vagy a határok megerősítése az SDG-khez hogyan járul hozzá a 208-as cikk megvalósításához, tehát a szegénység csökkentéséhez. Szerintem ez a szegénységet inkább növeli. Végeredményben Többet szeretnék tudni ezzel kapcsolatban, mégpedig arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetséges biztosítani azt, hogy az IFSD megvalósítása során hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a magánszektor beruházásai valóban az emberi jogoknak és az SDG-knek megfelelnek, mert különben a policy koherenciával szembe megyünk, ami sajnos már most is megvalósul a költségvetési politikával és a kereskedelmi politikával kapcsolatban. Nagyobb átláthatóságra van szükség, meg vagyok győződve róla, hogy nagy szükség van a beruházásokra Afrikában, természetesen azért, hogy a fiatalok számára lehetőségeket teremtsünk, de ennek koherensnek kell lennie, és megfelelő irányba kell mutatnia. Nagyon fontos számunkra, hogy egy teljes demokratikus parlamenti felülvizsgálatot szeretnénk. Ezekre az aspektusokra szeretnénk koncentrálni. Mi egy kicsit úgy éreztük, hogy kizártak bennünket ebből a vitából, és szerettük volna ezt egyértelműen megvizsgálni. Norbert, Norbert, és aztán Linda, ha jól értem a sorrendet. Németül gyorsabban tudok beszélni, mondja a hozzászóló. A kondicionalitás, és amit eh, Charles mondott, hogy ez ellentmondás, tehát ez, ennek tudatában kell lennünk, nem szabad negatív feltételezkötést megvalósítani, mert az, pont, az a pontosan az ellentétét érnénk el annak, mint amit akarunk. Hogyha azokat az országokat büntetjük, amelyek a feltételeinknek nem felelnek meg, akkor pontosan az ellentétét érjük el annak, amit akartunk. A kérdés az az, hogy ez az, állás, ez az álláspontot mennyiben é, é, osztják a kollégák, hogy a negatív kondicionalitást kizárjuk. Ezzel összefügg azonban az is, hogy az egyes országok, sok vezetőségét vagy vezetőit hogyan vonjuk be ebbe a folyamatba. Itt is a kormányokkal, parlamentekkel, az érintett országokban az együttműködést javítani kell. Nekem az a tapasztalatom, hogy ez egy eléggé korlátozott dolog egyelőre. Ami a menekült helyzetet illeti, a fejlesztési politikában ezzel egy esély nyílik meg, hogy a fejlesztés és együttműködési politikára helyeződik a hangsúly. Ezt ki kell használni, mert a lakosságban, a polgári lakosságban elég nagy az érzékenység jelen pillanatban a témával kapcsolatban, de elég egész más problémák is állnak itt előttünk. Hogyha konszenzusban azért küzdünk, hogy egy bizonyos időkereten belül a 0,7%-ot elérjük, és közben ezzel egy időben a NATO tagok egy 2.0 százalékban tudnak megállapodni a 2020-2024-es időszak között a védelmi politikában, akkor a pénz hiányozni fog, és a, fejleszt, a védelmi politikával kapcsolatos és a fejlesztési politikával kapcsolatos pénzek összefüggnek. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy nehogy elessünk attól a pénztől, amelyre szükség van a szegénység leküzdésében. Köszönöm, Linda. Köszönöm szépen. Szeretnék egy kicsit világosabb, világosan fogalmazni. Hallottunk az ECDPM részéről, erről a tanulmányról. Jobban igyekszem megérteni az, amit, ami elhangzott, de úgy tűnt számomra, hogy, hogy nagyon sokat beszélnek a kondicionalitástól, de még talán ez nem valósult meg, jól, ére, jól értem? értem? arról van ez szó, hogy ez a kívánság, vagy egy célkitűzés, de még nem valósult meg, ami a negatív kondicionalitást illeti, nagyon sok tagállam valószínűleg egyetért, hogy ezt szeretnék alkalmazni, de ne felejtsük el azt, amit Charles Görens mondott, mert a pénznek csak az egyik része áll rendelkezésre, és akkor frontlódoljuk a pénzt és még akkor is, hogyha nem akarunk negatív kondicionalitást, lehet, hogy a pénzt onnan vonjuk el, ami eredetileg fejlesztési politikára fordult volna. Ezt szeretnénk tisztában látni. És egy másik kérdés, az áttételi hatás, sokat hallunk erről a tagállamokból. Mi a helyzet a fordít megosztott áttételes hatással. Most Törökországnak van hatása, befolyása az Európai Unióval, hogyha nem működünk együtt velük, akkor ők is tudnak fenyegetőzni. Az emberi jogokról fogunk beszélni hamarosan, egy pár perc múlva, tehát ez elég negatívba is fordulhat, hogyha olyan országok amelyeknek nagyon rossz az emberi jogi rekordja, de mégis ők működnek együtt velünk a migrációs politikában. Beszéltek erről, hogy mit jelent valóban az áttételes hatás, ez nem mindig egy irányba hat. Köszönöm szépen, Linda, mielőtt a ö, hozzászólóknak lehetőséget adok a válaszadásra két-két percben azt kérem majd tőlük, hogy válasszák ki azokat a kérdéseket, amelyekre koncentrálni szeretnének. Előtte még azonban hadd tegyek hozzá még egy kérdést. Amikor partnerországokról beszélünk, és ezek kiválasztásával, akkor mi történik azon országokkal, amelyek nem nem kibocsátó országok és nem tarzit országok, mint például Csád, amely a menekülteket illetően fogadó ország, és a pénz is elmegy mellettük. Amikor fejlesztési politikáról beszélünk, és egyes országokat kiválasztunk, és beszélünk arról, hogy a projektjékre adott pénz milyen hatással lehet. Aztán a DAC kritériumok felvetése is nagyon fontos. Az Európai Bizottságtól azt hallottuk, hogy lesz egy külön DAC kód a migrációval kapcsolatban. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság hogyan kapott mandátumot erre, és én eléggé biztos vagyok benne, hogy itt a parlamentben erről nem volt vita. Most pedig visszafele haladunk, hogyha lehet. Inge az első, Stefano, aztán Hetroy és Anna. Tessék. Thank you. Uh... Köszönöm. Neiser úr kérdése, amelyben a kondicionalitás mellett érvelt. Én nem gondolom a more for more kondicionalitás az járható út. A migráció menedzseléssel kapcsolatos kondicionalitás szerintem nem megfelelő. Ez nem fejlesztési együttműködés, ugyanis az igaz, hogy gyakorlatban azért, mert az EDF eh, tartalékból a pénzt eh, most a Trust Fundra használják fel valójában, majd a félidős felvizsgálatnál, felülvizsgálatnál nem lesz, nem áll rendelkezésre a pénz, hogy ki eh, bővítse, bocsánat, ki kiigazítsa a már odaítélt pénzeket, ahol szükség van rá. Érdekes, hogy az EU tisztviselők azt mondják, hogy a lesz for lesz az a papírra le van írva, de nem alkalmazzuk. Vagy nem mondjátok, vagy gondoljátok át, lenne a reakcióm erre. Szerintem egyáltalán nem kellene se gyakorlatban, sem papíron szerepelni a lesz for lesz megfogalmazásnak. És aztán az elüldözött emberek vonatkozásában a bizottság áprilisban kiadott egy nagyszerű nyilatkozatot, amely a méltóságról és az életről szól. Annak a racionália az teljesen más, mint a korábbi közleményeknek. Bizonyos országoknál tehát ott van a holisztikus megközelítés, meg kell nézni, hogy hogyan illeszkednek oda a migránsok, és hogyan lehet ott az integrációs kérdéseket is megoldani. Tehát mi a, a migrációs szenzitív megközelítése mellett vagyunk a fejlesztési ügyeknek. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy teljesen érthetően fogalmaztam, de kevés az idő. Nos, bizottság Stefano Signore. Nos, fontos azt arra emlékezni, hogy megpróbálunk reagálni a problémakör különböző összetevőire. Nyilván a politika bizonyos jellegű intervenciókat részesít előnyben. Mi a Trust Fundból az elüldözötteket is támogatjuk, és sok ilyen projekt van. E, Kenyát, Ugandát említettem, de Szomália és Etiópia is érintettek. Az IRDPP e, szintén e, egy olyan keret, amiből 125 projektet támogatunk. Tehát van egy sor projekt, amelyek megfelelnek ennek az átfogó igénynek. Itt érdemes megemlíteni, hogy noha jelentős különbségek vannak a különböző megfogalmazások között, ugye Valettán is más és más események kerültek meg határozásra, illetve a különböző partnerek más és mást emelnek ki. Ugyanakkor a partnerség előnyét az afrikai partnerek is értik, és hajlandóak eljárni ennek az ügynek az érdekében, és látják, hogy egy kiegyensúlyozott átfogó megközelítésre van szükség. Nos, ami a kódexet illeti, valóban nem foglalkozik a donor költségekkel, igazándiból a keret modernizálásánál próbál egy hiányt betölteni, a programok nyomon követhetőségét akarja eh, előtérbe helyezni, tehát ez egy migrációs, eh, migrációkezelő eh, eszköz in line with development uh, principle and not, and we can... E, e, nyilván, amennyiben több információra van szükség, akkor szívesen állunk rendelkezésükre. És azt hiszem, hogy ezzel minden kérdésre válaszoltam. Az elnöknek nincs mikrofonja. E, Ingebrész. Nagyon sok érdekes kérdés hangzott el, de mivel kevés az idő, egy dologra reagálnék jobban az SDG-kkel hogyan lehet összhangban a határőrizet. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az SDG-k eh, a migrációs célokat is megfogalmaznak, és azon belül is azt, hogy hogyan lehet eh, biztonságos és legális migráció. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ugye a legális migráció előmozdításáról beszélünk gyakran, de a határigazgatás eh, is ennek része, amikor az IOM-mel Afrikában dolgoztam, eh, a munkánk jelentős része a határőrizet volt, nem abból a szempontból, hogy megakadályozzuk a mozgást, és kaptunk felkérést arra, hogy támogassuk a határigazgatási rendszereket, mert akarja tudni az állam, hogy ki és merre mozog. Nyugat-Afrikában most fogalmuk sincs, hogy ki hol lakik, hogy léptek be az adott országba, és hogy hányan vannak mert a határon a eh, legfőjebb egy könyvben próbálják feljegyezni kézzel, hogy ki jön és ki megy, eh, és azt gondolom, hogy nekünk is érdekünk fűződik ahhoz, hogy a határőrizeti kapacitásokat javítsuk tehát már csak embercsempészeti szempontból is meg kell, azonosítani kell ezeket az embereket, tehát a határőrizet, a határi igazgatás az nem azt jelenti, hogy megállítjuk az embereket, hanem például azonosítjuk az emberkereskedelemnek az áldozatait, megpróbáljuk megérteni, hogy ki és miért van mozgásban. Egy kis anekdotával illusztrálom ezt. Máli belügyminiszterrel találkoztam néhány évvel ezelőtt, ahol a migrációs politikáról beszéltünk. A miniszter pedig szintén a határőrizetről kérdezgetett bennünket, e, és e, kiderült, hogy tevén ellenőrzik a határt, tevei, tevés járőrök. E, nyilvánvaló, hogy nem elvárható az, hogy az ember csempészettel vagy a migránsok jogaival tudjanak foglalkozni akkor, amikor a legalapvetőbb eszközök nem állnak a rendelkezésre. Megint csak valóban a visszautalt pénzeken kívül, a legális migráción kívül a határ igazgatással is foglalkoznunk kell ahhoz is, hogyha az SDG-knek megfelelő reguláris, szabályos, legális migrációt akarunk létrehozni. Köszönöm. Lenó asszony, McEwen kérdésére válaszolnék, és talán kiegészíteném azt is, amit a bizottság mondott. A more for more az nem egy újdonság. Valójában ez már a korábbi globális megközelítésben is megjelent. A szakpolitikai dokumentumban az az újdonság, hogy a negatív kondicionálistás is megjelenik. A gyakorlatban meg kell különböztetni azt, amit a tagállamok és amit az Európai Bizottság tesznek. Én az Európai Bizottságra utaltam, az új partnerségi eh, szerződésekben a negatív kondicionalitás eddig tudomásom szerint nem jelent meg, lehet, hogy nem mindent ismerek, vagy tudok, eh, de azt tudom, hogy gondolkoznak ezen. Tehát arról is tudok, hogy eh, komolyan napirendre került, és politikailag nehéz volt elérni a megfelelő eh, eredményeket. Eh, én Németországról hallottam, de más tagállamoknál is, eh, hogy csökkenteni akarják a támogatást akkor, hogyha toloncolásnál nem működik együtt az adott állam. A fejlesztési együttműködést gyakran kötni akarják a migrációhoz, de egyébként a kereskedelemnél is ez látható. És mi elfben látjuk, hogy ott is megjelenik az, hogy a visszafogadást E, gyakorlatilag feltételévé teszik a támogatásnak. Tehát úgy tűnik, hogy az EU kül- külügyi támogatások teljes spektrumán megjelenik ez. Köszönöm a szakértőknek, és e, átadom a következő szakértői gárdának, e, illetve Enrique Guerrero Szalomnak, aki elnöke lesz a második panelnek, és önök itt, különösen a terem hátuljában, a, hátul fejlesztési szakértők, és lehet, hogy csak azt ismétlem, amit Charles mondott, nem védjük meg a fejlesztési céljainkat és túl nagy teret adunk a belügyminisztereknek, igazságügyminisztereknek. A kondicionalitás még lehet, hogy nem jelenik meg a jelentésekben, a 2014-es, 15-ös zárójelentésekben, de látjuk, hogy megváltozott a narratíva, és a végén nyilván a pénz útja is meg fog változni. És a DEFCO főigazgatóságnak a feladata az, hogy megvédje a fejlődő országok érdekeit és a szerződést, és nem vagyok elégedett azzal, amit tett a bizottság ebben a vonatkozásban, és ez aggaszt engem, eh, hogyha őszinte akarok lenni. Itt eh, nekünk és önöknek ott a terem végében eh, az egyenlőség mentén, illetve a szegénység felszámolása mentén kell a kapcsolatainkat ápolni a fejlődő országokkal. Köszönöm. Bueno, pues eh, vamos a continuar. Javaslom, hogy akkor folytassuk. Terada dice que cuando hay eh, dos paneles, el segundo tapasztalataink alapján tudjuk, hogy amikor két panelről van szó, akkor általában a második panelre kevesebb idő jut, mint az elsőre és gyakorta a résztvevők száma is kevesebb. Ezt szem előtt tartva nagyon gyorsan már is rátérnék további késekedés nélkül arra, hogy megadjam a szót szakértőinknek. Csak még annyit szeretnék elmondani, hogy a feltételrendszer és az EU-s jogok nem föltétlenül kapcsolódtak eddig össze. Nem föltétlenül ezt kellene kapcsolni a fejlesztési együttműködéshez. Nagyon sokan így látják ezt, mert vannak olyan helyzetek, amikor humanitárius válság alakul ki, és nem föltétlenül minősíthető ez fejlesztési együttműködésnek de mivel hosszú ideje húzódik a válságos helyzet, végül is szerepet kap ez a megoldás is. Ami pedig az emberi jogok megsértését illeti, ez sem statikus. Ha megsértik az emberi jogokat, akkor ez bekövetkezik, de ha megvizsgáljuk az adott országot, akkor azt tapasztaljuk, hogy az ehhez kapcsolatos helyzet mégiscsak javul ebben az országban. Ezt pedig el kell ismerni, el kell ismerni azoknak, akik a fejlesztési együttműködést nyújtják. Filiberto Cserejáni Szebregondi az egyik szakértőnk ebben a témában, aki a neve alapján nyilvánvalóan finn, a fejlesztési együttműködés koordinációs osztály vezetője a, az EU külügyi szolgálatánál. Megvizsgálja a, az egymásra hatását a dialógusnak és az eszközöknek. Tíz percet van, Filalberto, kérlek, tartsd be! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A cím a kondicionalitásról és a segélynyújtásról szól. Én azonban azt mondanám, hogy még csak az a szó is, hogy kondicionalitás, ez nem létezik az Európai Unió fejlesztési együttműködési arzenájában. Persze tudjuk, hogy ez miről szól, de valószínűleg általában inkább az együttműködésről, partnerségről, dialógusról beszélünk, ösztönzőkről, nem a kondicionalitásról. Ez tehát a keret. Először is fel kell ismernünk azt, hogy az Európai Uniós szerződésen keresztül itt, vagy ebben vannak bizonyos világos meghatározások. A 21-es cikk például az Európai Uniós küls, külső fellépés koherenciájáról, és ehhez hozzá kell járulnia a fejlesztési politikának is. És ez a külső fellépés az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság terjesztését is magában fog, magukban foglalják. Egyrészt tehát a fejlesztési együttműködésnek, ne, együttműködésnek a legfontosabb célja a szegénység csökkentése, de a szerződés is elvárja tőlünk a koherenciát, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság tekintetében. Másrészt hivatalosan is a segélyezés hatékonysága mellett tesszük le a garast. Hogyha konkrétan arról beszélünk, hogy a magukénak érzik-e az országok a stratégiákat, a stratégia célkitűzésének hozzáigazítását figyelembe vesszük, figyelembe vesszük az egyes országok prioritásait, támogatjuk őket, és nem egy egyoldalú megközelítéssel, a saját céljaink rájuk kényszerítésével állunk neki a dolognak. Tehát meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az alapértékeink védelme és terjesztése, illetve az együttműködésünk hatékonysága között és a segélyezés hatékonysága között. Az Európai Unió tehát mindig is a partnerség létrehozása mellett szállt sikra, amikor is a kölcsönös elkötelezettség a fontos, és ebben az emberi jogok is szerepet játszanak. Emellett, hogyha kondicionalitásról beszélünk, itt gyakorlati megfontolás sok tanulmány szerint és szeretném meghallgatni, vagy, vagy kíváncsisággal várom a többi előadást. Nos, gyakran az a, öm, arra jutunk a tanulmányokban, hogy a kondicionalitás nem fizetődik ki. Nem lehet csak a kondicionalitás rákényszerítésével öm, megváltoztatni egy országot. Számunkra tehát ez egy ösztönző arra vonatkozóan, hogy a kölcsönös elszámoltathatóságon dolgozunk a kölcsönö- a, ott, ahol kölcsönös kötelezettségvállalás létezik. Emberi jogokról beszélünk, politikai akaratról, politikai elkötelezettségről egyes országok esetében. Emellett szeretném megemlíteni, hogy a kül- és a biztonsági politika stratégiájával kapcsolatban Mogherini főképviselő a partnerség támogatásának koncepcióját nagyon is támogatta, Azért is, mert abból a felismerésből indul ki, hogy közös kihívások előtt állunk. Ez az SDG agenda alapja is, illetve ez egy globális stratégia. Olyan világban élünk, amelyben nagyon komplex, fragmentált helyzettel eh, nézünk szembe, és ezeket a kihívásokat eh, osztjuk a partnereinkkel, és a lehető legjobb módon akkor tudunk ezekkel szembenézni, hogyha partnerségre lehetőséget építünk ki. Tehát a konfrontáció helyett, amikor is a saját elveinkhez ragaszkodunk, a partnerségre vagy a, az átmeneti partnerségre kell koncentrálnunk. Tehát közös kihívásokkal kell szembenéznünk, és közös célkitűzéseket kell meghatároznunk. Persze ez nem jelenti azt, hogy mi az Európai Unió lemondunk az alap eh, értékeinkről. Tehát igenis hiszünk az emberi jogokban, az emberi méltóságban, az eh, jogállamiságban, mint bármilyen eh, fejlett társadalom alapjában, és ezek egyetemes jogok valóban a globális stratégia elismeri azt, hogy a, nem csak arról van szó, hogy az emberi jogok az EU alapjogai, hanem az Európai Uniónak ez a hozzáadott értéke a nemzetközi közösségben, hiszen mi vagyunk azok, akik az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot támogatjuk és terjesztjük. Most pedig Nézzük meg, hogy hogyan működni, működne ez a gyakorlatban. Meg, megállapítottam néhány módot az együttműködésre. Az egyik a kontraktuális, tehát a szerződésen alapuló együttműködés, például a kotonui egyezmény, a 9-es és a 10-es cikkben meghatározzák az egyezmény alapvető elveit. Ezek olyan elvek, amelyeket mi és a 778 kotonú egyezményt aláíró ország oszt egymással. Emberi jogok, jogállamiság, jó kormányzás, korrupció elleni harc. Ezen alapvető elvek mellett vannak a 96-os, 97-es cikkben bizonyos eljárások, amelyek arra vonatkoznak, hogy mit lehet tenni akkor, hogyha ezeket a célokat, alapelveket megsértik. Itt egy konzultációs mechanizmusról van szó. Hogyha egy országot országról megalapítják, hogy az emberi jogokat vagy más alapvető érdekeket, elveket megsérte, akkor egy specifikus és formalizált konzultáció indulhat el, és az Európai Unió ilyenkor még mindig képes, vagy levonhatja ebből a párbeszédből az egyoldalú következtetéseit. De még itt is fennáll az a kívánság, hogy egy párbeszéd és partnerségi megállapodás jöjjön létre mi, milyen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. A 96-os cikk egy nagyon erős eszköz arra, hogy az Európai Unió az emberi jogi kérdésekkel foglalkozzon, de emellett túlságosan mm, hát erős eszköznek tűnik ez egyesek számára, mint egy atomfegyver, hogyha tehát blokkolják a konzultációkat a, a negat- dolgok negatív alakulása esetében az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Európai Unió csak extrém esetekben mm, használná eh, ezt a cikket, jelen pillanatban csak Burundival kapcsolatban. Igyekeztünk eh, köztesebben megoldást találni, politikai párbeszéd 8-as cikk kotonói egyezmény, ez az emberi jogi kérdésekre vonatkozik. Aztán volt egy olyan kísérlet, hogy erősítsük a politikai párbeszédet, de ez a 8-as és a 96-os cikk közötti megoldás lenne. Ez egy tapasztalat. Egy másik a normatív mód, például a fejlesztési politikai eszközben a jogalapú megközelítés valósul meg, ez a megközelítés ez azt várja el, hogy teljes együttműködés legyen, inklúzió, diszkrimináció, mentesség és elszámoltathatóság a, azok felé, akik elvileg az emberi jogok védelmének kedvezményezettjei. A jogalapú megközelítés ezen inkluzív megközelítést alkalmazza a projekt során a programozás, program meg elkészítése sétől a végrehajtásig. Hasonló normák vannak a DCI-jon belül a szomszédsági eszközben és a civil társadalommal való együttműködésre vonatkozóan. Tehát ezeket mind be kell vonni az eszköztárunkba, hogy képesek legyünk az emberi jogokat védeni és terjeszteni. Ugyanígy azt gondolom, hogy ez működött nominális módon, hiszen az érdekelt feleket be lehet fonni a projektciklus különböző fázisaiban. De tudjuk például, hogy egyes kormányok esetében ezek a rendelkezések nem elegendőek. Tehát politikai szándékra, politikai elkötelezettségre van szükség, és ez pontosan az a nehézség, amiről beszéltem. A másik pedig az együttműködési Mm, lehetőségek, a demokrácia, az emberi jogi e, eszközök, az emberi jogi e, jogvédők védelme, a választási megfigyelési missziók, e, amelyeket esetleg parlamenti képviselők is vezetnek, a stabilitáshoz és békéhez való hozzájárulásunk. Ez nagyon értékes eszköz lehet az emberi jogok megsértése esetén, amelyeket alkalmazni tudunk, ezek autonóm eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, de vajon ez-e a legjobb, a legfontosabb út? Hát itt is vannak korlátozások, ugyanis ez az eszköz az országokkal való együttműködések margóján működhet, és a fenntartható fejlődési célkitűzések világában nem gondolkodhatunk ilyen paternalista, egyoldalú megközelítésben, egyoldalú eszközökkel. A kondicionalitás egy másik lehetősége a költségvetési támogatás. Ez ebben az alapvető elvek screeningjére kerül sor, ez itt nem a költségvetési támogatás jogalapja, hanem annak megállapítása, hogy az adott ország kaphat-e költségvetési támogatást az alapvető elveket figyelembe véve. A legutolsó szó, jogá, vagy legutolsó mm, megjegyzésem. Uganda példáját hadd említsem, a parlamentot megszavazott egy törvényt, amely az LGBTI közösség jogait korlátozná, és ezt az elnök akart elfogadni, de aztán a végén nem írta alá, ő maga nem írta alá, mert felismerte, hogy ez a külföldi cégek beruházására negatív hatással lett volna Ugandában. Tehát nem arról volt szó, hogy a donor országok ne adtak volna költségvetési támogatást, vagy, meg, vagy felfüggesztették volna a segélyeket, hanem sokkal inkább attól félt az elnök, hogy a külföldi beruházásokra negatív hatással lesz ez a törvény. Tehát vannak olyan cégek is, amelyek az emberi jogi, eh, eh, alap, emberi jogi mm, alapelveket, eh, illetve munkajogi rendelkezéseket betartva nyomást helyeznek a kormányra. Tehát a következetesem az, hogy nem annyira a kondicionalitás, mint a partnerség a fontos. Köszönöm. Filiberto. Köszönjük Filiberto. Most pedig Sidney Clark következik. aki a Brüsszeli Szabad Egyetem oktatója, kutatója, és a kondicionalitás újra átgondolása a partnerkötelezettségvállalások és ösztönzők új megközelítése témában fog beszélni hozzánk. Valóban az Európai Parlament képviselői általában egy percet kapnak, tehát a tíz perccel még boldog lehet, doktor úr. I'll just share with you uh, uh, uh, three... Nos, köszönöm három fontos tanulságot osztanék meg a kondicionalitással kapcsolatos kutatásaim témaköréből. Ezek az emberi jogokkal függnek össze. Először is ne vágjunk át másokat, és ne vágjuk át magunkat, ne csapjuk be magunkat. Miről is beszélek? Nos, a politika, a és a technikalitás, a technikai jellemzők keresztmetszetében van e, ez a téma, e, de e, a technikai kérdést lehet politizálni, illetve a politikát lehet technikai kérdések szintjére sülyezteni. Adok erre példákat, amelyeket a belga együttműködés köréből, köréből merítek a partnerország akkor kap támogatást, hogyha bizonyos kritériumokat a jó kormányzatiság területén teljesíteni tud. Nos, a technikai kérdések politizálása vonatkozásában objektív együttműködési eszközökről van szó első látásra, de ha a kritériumokat megvizsgáljuk alaposabban, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy volt a tere az értelmezésnek. Például a DRC a Kongó esetében Eh, például az akarat valamire, az akarat arra, hogy eh, Kongót eh, előre vigyük a mit tudom én milyen irányba, és mi ez az akarat, a, a, ami megint csak egy politikai értelmezési lehetőség a beavatkozásra. Ugyanez Burundinál, ahol az egyik feltétel az az volt, hogy a 2010-es választások azok úgymond tisztességesek voltak. Nem tudom, mit jelent a tisztesség egy választásnál, mondjuk az eredmény, vagy az erőszak hiánya, vagy a egyéb jellemzők. Ezek az elemek technikai aspektuson keresztül akarnak objektivitást teremteni, ugyanakkor a politikai értelmezés tágterét nyitják meg, tehát ott van a politizálás veszélye, Eh, mert eh, a politikai döntés az, hogy a feltételes eh, támogatást végül is odaadják-e vagy sem, vagy csökkenteni lehet a költségvetési támogatást, akkor, akkor meg lehet ragadni valamit, amivel meg lehet ezt ideologizálni. De aztán ott van a politizálásnak a, a, a percepciója is, tehát akárhogy is igazolnak egy döntést, az árnya a politizálásnak nem, fog, nem lesz elosztatható. A másik elem az a politikának a technikai szintre való lerángatása, úgy tetszik. Ez történik akkor, amikor egy országot arra kérnek, hogy hozzon egy törvényt ahhoz, hogy egy következő finanszírozást megkapjon, illetve hogy ne függesszék fel a finanszírozást. Ezzel két probléma van. Először is az eredményt össze kell kötni, vagyis, hogy a jogkormányzatisághoz valóban szükség van-e arról a törvényre, arra a törvényre. Gyakran ez nem így van egyébként. Tehát Burundi esetében eh, a kritérium az volt, hogy a 8-as cikk szerinti párbeszéd kielégítő lebonyolítása. Mit jelent a kielégítő? Azt jelenti, hogy lesz tényleges javulás, vagy nem? Vagy egyszerűen csak leülnek beszélgetni, eh, és aztán mindenki a végén feláll, és nem közeledtek az álláspontok. Aztán a másik tétel az, hogy amikor eh, az ösztönzőt megkapták, akkor a a faluapot nem, nem hajtják végre. Ez korábban egyébként megfigyelhető volt, amikor is egy EU-s támogatás összegét egy olyan terv megléte esetén lehetett nyújtani, aminek bizonyos eredményei vannak nyilván, és az eredmények azok nem jelentkeztek, amiket elvártak. A terv az meg volt. Aztán a változás látszata valósul csak meg, de a válosság nem. E, és e, a másik e, a másik tanulság az az, hogy mi magunkat se áltassuk. Nagyon sok ország, ahol demokratikus erőfeszítéseket tesznek, az EU-n keresztül vagy máshol, nagyon kevesen kérdőjelezik meg azt, hogy a liberális demokratikus modellt kell követni. Tehát ezt a diszkusszív keretet mindenki tisztelemben tartja azért, mert ez nemzetközi normává vált, nem akarnak pária országok lenni, kirekesztett országok, mint Észak-Korea, és nyilván a jelenlegi kondicionalitás is ezt az elemet helyezi középpontba. Hogyha valaki azt mondja, hogy 20 évig nem lesz választás, akkor valószínűleg nem kap semmilyen nemzetközi segélyt. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a demokratizálás az tényleges. Lehet, hogy csak látszólagos. Egy egyszerű példa ebből a parlamentből. 2014-ben ez a parlament letartóztattak egy emberi jogi jogvédőt Burundiban. A parlament egy állásfoglalásban kérte a szabadon bocsátását. Nagyon érdekesen reagált a burundi kormány. Az Európai Parlament nem hozhat döntéseket, határozatokat a hatalmi ágak elválasztásáról, illetve a büntetlenségről, és egy konkrét esetben mégis beavatkozást kér a burundi kormánytól. Tehát lehet itt játszani a szavakkal, illetve a szabályokkal, miközben magát a játékot nem játszuk jól. És a demokratizációs terv, tervek, azok ráadásul nem feltétlenül felelnek meg a nemzeti elitek terveinek. Lehet, hogy a helyi hatalmi dinamika, vagy a helyi komp korrupció miatt ott valójában van egy inkompatibilitás. Amikor azonban ezeket a szereplőket nyomás alá helyezik, akkor igazándiból ők valójában nem akarnak demokratizálni, de nem is tehetnek úgy, hogyha nem akarnának. És ez gyakorlatilag egy megtévesztés. Mi a legfontosabb eleme a politikai folyamatoknak, amelyet leginkább demokratikusnak tartunk, ugye ez a választás, hogyan mérjük a választást, úgy, hogy megfigyelőket küldünk, és megnézik, hogy a választás az tisztességes-e. Milyen szubverziós technikákat lehet megfigyelni a világon. Nos, először is azt, hogy a technikai feltételek nem állnak rendelkezésre a választások megszervezésénél, és aztán ezért lehet hibáztatni a nemzetközi közösséget. Mondjuk nem adtatok elég pénzt arra, hogy technikailag képesek legyünk egy választást lebonyolítani. Aztán láttuk azt is, hogy a választások előtt hoznak korlátozásokat. Nincsen a választások idején csalás, illetve erőszak, de korábban vannak korlátozások. Burundi 2012 egy törvény született az ellenzék státuszáról. Papíron csodálatos volt, ugyanis státuszt adott az, az ellenzék vezetőjének, a pénzeket is adott, az állami médiában megjelenhettek, stb a belügyminiszter szerint ez egy olyan törvény, amely a demokráciát konszolidálja Európában. Ha azonban jobban megvizsgáljuk, hogy mi történt, akkor a az egyetlen ellenzékként elismert erő, az gyakorlatilag egy szatellit szervezete a kormánynak. E, tehát e, ahelyett, hogy elindultak volna a demokrácia irányába, valójában sokkal inkább aláásták a demokratikus fejlődést. És itt egy fontos dolog van. Vannak autoriter trendek, amelyek a demokratizációs folyamaton keresztül hatnak, nem pedig azok ellen. And what is also interesting is that there is a general awareness. És ráadásul egyébként a nemzetközi közösség ennek tudatában is van. Tudják, hogy mi történik, és tudja mindenki azt, hogy Burundi 2010 és 2015 között nem jó irányba haladt, de nagyon nehéz volt ezt bizonyítani, mert gyakorlatilag szubverzív módon ásták alá a demokráciát, és e, ugye nem lehetett azt kimondani, hogy a kormány e, avatkozzon be, vagy éppen ne avatkozzon be a bíróságok működésébe. E, Ráadásul a nemzetközi környezet sem alkalmas most arra, hogy pelengére állítsák ezt a, állítsák ezt a szubverziót. Jelzőszámokról korábban beszéltünk. It's not very easy to accept that the model that you... És azt sem könnyű elfogadni, hogy a modellt, amit mi javaslunk nekik, azt valójában a célok ellen lehet felhasználni. Ez a... Kind of provide an important insight itt ez alapján lehet esetleg átgondolni azt, hogy mit gondolunk az ösztönzőkös kondicionalitásról volt, itt már szó a negatív kondicionalitásról. Ugye a kérdés általában úgy merül fel, hogy adjunk vagy ne adjunk. A különböző szereplőkön keresztüli realokáció megint csak egy olyan kérdés, amire érdemes lenne gondolni, amikor a kondicionalitás témája felmerül. Gyorsan befejezem a belga együttműködési programban megpróbáltunk elgondolkozni egy olyan megközelítésen is, amely a kondicionalitás egyes elemeit egy négy oszlopos megközelítésre helyezi. Kiosztottam a, kiosztottam a, a szlájdokat, tehát azon jobban látható ez de alapvetően két dologról van itt szó. Egyszer szükség van egy jövőképre, egy vízióra, mit akarunk elérni. Ez egyszerűnek hangzik, de valójában gyakran hiányzik. Illetve a kontextus, amelyben az intervenció történik, mi a mi eh, eh, mi mi, mi az, amit mi megtehetünk, például Belgium nem teheti meg ugyanazt Kongóban, mint amit Tanzániában, ezt is figyelembe kell venni, illetve e, mikroelemzés alá kell bocsátani azt, amit kérünk a partnertől, tehát e, ha a korrupcióról van szó, akkor egy politikai-gazdasági ellenzést is el kell végezni, hogy a partnernek, illetve az ő belső dinamikájának, eh, dinamikájára mindez milyen hatással van ez a kondicionalitás, és ezzel be is fejezem. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Emmanuel eh, Klimész következik, aki a St. Louis eh, Egyetemről érkezett, innen Brüsszelből, és ő most arról fog beszélni, hogy mennyire hatékonyak lehetnek a feltételek, és három esettanulmányt fog bemutatni eh, Közép-Afrikából. Köszönöm szépen, elnök úr! Eh, megpróbálok mm, nem redundáns lenni belga eh, a szemben, aki éppen most beszélt egy hasonló témáról. Belgium Belgiumot arra kérték tehát, hogy mondja el a tapasztalatait ezek a, a kondicionalitással kapcsolatban, az emberi jogokat tekintve 20 éve gondolkodik Belgium azon, hogy hogyan lehet a legjobb kondicionalitási módszert bevezetni a fejlesztési politikában a 90-es évek vége óta. Tehát különböző eszközöket alkalmazunk, azokra az országokra koncentrálunk, amelyek a fejlesztési költségvetési politika bajnokai. Olyan mechanizmusokról van szó, amelyek elég jelentős pénzügyi összegről szólnak, tehát 200 millió euróról három év alatt, legalábbis a belga költségvetést tekintve, ez elég jelentős. Közép-Afrikának nyújtott, közép-afrikai országoknak nyújtott segítségről, fejlesztési támogatásról van tehát szó a szándék az volt, hogy a védelmi politika és a külpolitika koherens legyen ezzel. Természetesen, hogyha koherensé akarjuk ezeket alakítani, ez nem mindig működik egyértelműen, ez elhangzott, Szebregondi úr részéről, ez nem mindig működik, tehát úgyhogy nagyon fontos, hogy levonjuk a tanulságokat általánosabb eh, ért mm, általánosságban. Eh, Kongó, Ruanda, Burundi, illetve Uganda érintett országok eh, konkrétan. Nem fogok ezekben részletekben belevenni, de néhány dolgot azért hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Először is, melyik az a mechanizmus, amely, amelyet használtunk, és amely és amelyeknek köszönhetően nem fizettük ki az ösztönző pénzeket, és 25%-ban csökkent a támogatási program, amely különböző kritériumoktól függött. Általában három évente értékeltük az együttműködési programokat. Tehát a kiegészítő összeget nem ö, ö, utaltuk át még, nem, azért nem, mert itt se akarok részletekbe menni, de általánosságban azért nem, mert a párbeszédet megszüntették, felfüggesztették, vagy azért nem, mert a kritériumok megváltoztak a három-négy évvel azelőttihez képest, amikor is a programot meghatározták, és a program értékelések között. Aztán nem, azért nem mutatták át, mert a a belga kormányban megszorítások, költségvetési megszorításokra került sor, úgyhogy utólagosan törölték ezeket a támogatásokat, tehát az az első esetben nem adták meg a kiegészítő összeget, a második esetben meg, viszont megadták. Ez Burundiban történt meg, ez egy 50 milliós összeg a 200-ból, amelyet felfüggesztettek és kondíciók alá helyeztek, a kritériumok eléggé klasszikusak voltak, a kormányzás, a CPI, a, bank, a világbank, az IVF, IMF által meghatározott kritériumok, illetve a kormányzati bank Mm, rendelkezéseiről is, kritériumaira is szó van, illetve a választások megszervezéséről. Ezzel kapcsolatban a 2012-es ösztönző összeget kifizették. A harmadik eset, amit szeretnék elmondani, ez nem a pozitív kondicionalitással összefüggő, tehát nem arról van szó, hogy kiegészítő összeget kapott volna egy ország bizonyos feltételekhez kötve, hanem egy szankciós összegről van szó, vagy szankciós rendelkezésről van szó, ugyanis megsértették azokat a feltételeket, amelyeken alapult a partnerség. Ebben az összefüggésben Belgium követte az európai politikát, nagyon elővigyázatos volt, és végül is végeredményben mint tagállam és mint az alap kezelője döntést hozott. Ez tehát összefügg a burundi esettel, a burundival való együttműködésben merült ez fel kb. egy éve. Tehát három-négy ügyből mit lehet levonni? Nagyon röviden és szívesen válaszolok majd a kérdésekre, hogyha eh, szükség lesz erre. Tehát eh, egy kicsit provokatívan fogok fogalmazni. Először is ne felejtsük el, hogy a kondicionalitás ez nem új, még akkor is, hogyha eh, most szisztematikusabban foglalkozunk ezzel, de ez a 70-es évek óta létezik, ez a multilaterális és segélyező programok óta létezik, objektív kritériumokra igyekeznek helyezni a segítségnyújtást. Másrészt nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ez teljes mértékben szembe megy a politikai tehát a fejlesztési együttműködési politika, politikai dimenziójával, amit gyakran elfelejtenek, vagy szőnyeg alá sepernek a nemzetközi benchmarkingban, a különböző nemzetközi fórumokon, konkrétan az OECD fejlesztési platformjára gondolok. Mivel nézünk szembe a kondicionáltás esetében? Az elnök erre emlékeztetett. Olyan országokról van szó, amelyek a kormányzás, a emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság szempontjából nem igazán ideális helyzetben vannak, úgyhogy politikai szándék kérdése, hogy a helyzetet javítsuk. Az első kérdés, amivel foglalkoznunk kell az, hogy az alapok tulajdonosa, európai, multilaterális bárki legyen is ez, nos tehát mennyiben ismeri ez el, hogy politikai fellépésről van szó. Az Európai Unió ezt felismeri és elismeri. Többször is elhangzott ez már. A segélyezési politika, fejlesztési segélyezési politika ugye hozzájárul a demokrácia, az emberi jogok és az jogállamiság eh, erősítéséhez. Ez a római szerződés óta eh, feladatunk, úgyhogy európai szinten ez nem megkérdőjelezett. A második kérdés szintén elkerülhetetlen. Az alapok kezelői hogyan értékelik ezt? Léteznek-e bizonyítékok arra, hogy a kondicionalitás működik-e a demokrácia támogatása szempontjából, vagy ez csak egy optikai csalódás? Mit akarunk? Valóban ez fel kell tenni ezt a kérdést, hogy ösztönözni akarunk, egy belső személyes ösztönzőt akarunk e, adni egy országnak, hogy e, az értékek terjesztésében szerepet játszon még akkor is, hogyha e, ez ezen értékek melletti kiállás nem hoz olyan hasznot, mint amit szeretnénk. A másik, az áttételes hatás. Igen, hogyha áttételes hatást akarunk elérni, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hajlandóak vagyunk-e elismerni ezen áttételes hatás politikai jellegét, és ez alapulhat-e máson is, mint az előre meghatározott kritériumokon, amelyekről tudjuk, hogy ezen feltételek akár változhatnak is az idők során. Másrészt pedig, végül pedig nem lenne érdemes a forráshoz visszatérni, ami már nemzeti, illetve európai szinten létezett a 90-es évek elején, 2000-es évek elején, a különböző kiegészítő eszközök létezésével, amiről tehát beszélt Szebrecsonti úr, hogyan lehet kiegyensúlyozni az feltételhez kötés különböző elemeit egy pozitívabb paktummal az emberi jogok területén, és ne csak a választási folyamatokra, illetve a jogi kon- for- forma- folyamatokra koncentráljunk, hanem egy átláthatóbban. Végül pedig egyesekben felmerül a kérdés, hogy ez nem intervencionalista politika-e, de az, e, és hajlandóak vagyunk-e ezt felismerni és elismerni, e, ezt a dimenziót az általunk folytatott politikában, és ennek a következményeit viselni. Köszönöm. Eh, merci, Emmanuel. Köszönöm szépen, Emmanuel. A következő előadónk Richard de Plan aki a CNCD és a Concord munkatársa, és aki a feltételrendszer, támogatás, emberi jog támogatása, EU és egyéb kontextus, parancsoljon 10 percben ön ilyen szó. Jó napot kívánok, csak pontosítanék egy kicsit a Concord nevében szólok tehát, de ugyanakkor a Concord tag szövet, szervezetének is tagja vagyok, ez egy belga szervezet, az SNSD, CNCD. Egyébként ezen szervezetek szempontjából fogom elmondani a támogatás felfüggetéséről szól alkotott véleményünket. Bevezetésképpen el szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy mit mondott az intervencionalizmusról, mert a feltételek, támogatás, egyebek már nagyon kellemetlen helyzetbe hoztak, mert már a feltételesség is ezt eredményezi nálam. Úgyhogy ezt a szót használjuk, már eleve nem igazán egyenlő helyzetet teremt két fél között, még akkor is, hogyha mindannyian úgy gondoljuk, hogy az emberi jogokat mindenképpen támogatnunk kell. Úgyhogy nem igazán jól éreztem magam, de úgy gondolom, hogy a vitában nem igazán egyértelmű a, az álláspontunk, és hát el kell fogadnunk azt, hogy mi ugyan egyensúlyozott, kiegyensúlyozott kapcsolatot szeretnénk, de ezt nagyon nehéz a valóságban ö, megvalósítani. Nos, az AKC országok és az Európai Unió kapcsolata a kotonúi egyezmény tükrében. A nyolcas cikk politikai dialógust ír elő, beleértve az emberi jogok kérdését. A kilencedik cikkben az áll, hogy nagyon fontosak a demokrácia és a jogállamiság, a, aztán ott van a hatodik pont, hogy mi történik akkor, hogyha megsértik ezeket, akkor dialógust kell kialakítani. Ezt fontos jelezni, és ha nincs már dialógusra lehetőség, akkor hogyan lehet felfüggeszteni a támogatást. Ez Burundi esete volt, de volt már kb. 15 más ilyen ország is. Nos, az értékelés tekintve. Az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat a katonai egyezmény 15 éves múltja során, amelyet 2016. júliusában hoztak nyilvánosságra. Azt látjuk, hogy a 96-os cikk nagyon sok országban pozitív volt az emberi jogok területén, azonban sok kutatás is történt a 96-os cikk hatékonyságát illetően, hogy hogyan lehet az emberi jogokat elősegíteni ezzel. Hát egy kicsit reaktívnak minősítették, és az Európai Unió más érdekeltségei veszélyeztetik. Most itt idézek, legyenek azok biztonsági, gazdasági vagy egyéb területek, amelyek a partneri kapcsolatokat befolyásolják. Aztán van még egy másik dolog is, amit fontosnak tartok, amit a Concord álláspontja is képvisel, hogy milyen jelentőséggel bír ez a jövőt illetően. Mert ugye az Európai Unió és ezek az országok, az AKC országok megújítják majd ezt az egyezményt. De fontos, hogy megerősítsük a politikai dialógust, és figyelembe vegyük az emberi jogokat, intenzívebbé tegyük a regionális szervezetek munkáját, amelyek inkább az emberi jogokat próbálják védeni. Nos, mi a helyzet a jövőbeli kapcsolatokkal, illetve az emberi jogokkal? Konzultáció folyt. 2015. októberétől decemberig. A Concord álláspontja az volt, hogy a 96-os cikk nem volt eléggé hatékony az emberi jogok támogatása terén. Nyilván nem volt elég politikai akarat, a 96-os cikket azért hozták létre, hogy inkább politikai dialógushoz hozzanak létre lehetőségeket a hosszú távú megoldások érdekében. De nem volt hatékony, mert minden politikával szemben inkább ehhez nyúltak. Úgyhogy a kérdésünk a Concordon belül a következő, illetve inkább kérés ez, hogy a demokrácia, a jogállamiság nagyobb tiszteletbe tartása lenne szükséges az Európai Unió minden egyes szakpolitikája terén, legyen az bármilyen terület. Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk, mert az új koncepcióval, a fenntartható fejlődés érdekében egy csomó mechanizmust esetleg elveszítünk, amelyek ugyan nem voltak a tökéletesek, de meg volt a jó hatásuk az Európai Unió szintjén, hogy koherensebbek legyenek a politikák, de hát ez másnapra tartozik. Úgyhogy logikusabb megközelítést szeretnénk, nem csak a szakpolitikák terén, mert azok megvannak, hanem minden más területen is. Ott van a magánszféra például. Úgy látjuk, hogy itt nagyon sok jogsértés történik az európai vállalatok részéről. Aztán voltak kollégáim, akik a Szofin előtt tüntettek, a Sierra Leone közösség képviselőivel, és körülbelül 2010 óta panaszkodnak ezek az emberek, azért mert az OECD legfőbb érveit, elveit nem tartják tiszteletbe, a tisztességes munka, és egyebek terén. Tehát 2010 óta nagyon sokan próbálják megváltoztatni Sierra Leone-ban, Kamerunban és Kambodzsában a helyzetet. De hát hat éve nem sikerül előrelépni ott a helyszínen a vállalat. Nem hajlandó tárgyalni a helyi vezetőkkel, itt Brüsszelben, és ez volt a célja ennek a tüntetésnek, egyáltalán nem akarnak itt sem összeülni, úgyhogy ez mutatja azt, hogy milyen fontos, hogy a magánszférában is nemzetközi szinten kötelező jellegű kereteket határozzanak meg. És hát logikusan kapcsolódjanak egymáshoz a szakpolitikák a magánszférára vonatkozóan is. Aztán nem lehet egyszerűen csak felfüggeszteni a támogatást, Eh, hogyha a demokratikus választások nem olyan eredményt hoznak, vagy nem úgy zajlanak le, ahogyan szeretnénk. Eh, vagy hogyha nem tartják tiszteletbe az, az alkotmányt, hogyha államcsíne kerül sor. Tehát tényleg inkább egy stratégiára van szükség. És hogyha már minden egyes diplomáciai lehetőséget kimerítettek, eh, akkor tényleg valamilyen stratégiai alapján lehessen csak felfüggeszteni a támogatásokat. Belgiumban van egy szervezet, amely állást foglalt, és nyilván önök is tudják, hogy mikor egy harmadik mandátum indult be, nagyon sokan kimentek az utcára, és egy csomó erőszakra került sor. Úgyhogy a belgák felfüggesztették a segítséget, és a társadalom egyetértett ezzel, mert nem akarták, hogy az állami pénzek az ottani lakosság jogainak megfosztását szolgálják. Azonban a civil szervezetektől azt kérték, hogy diplomáciai szinten próbálják megoldani a válságos helyzetet. Ugye ma már nem így van, de 2015-ben tényleg az volt a cél, hogy demokratikus választásokra kerüljön sor. Aztán azt is kérték, hogy a továbbiakban is próbálják támogatni a lakosságot, más civil szervezetek, multilaterális szervezetek segítségével. Aztán márciusban Burundiban megszüntette az Európai Unió támogatást, és a belga társadalom pozitívan állt ehhez, ugyanazon okoknál fogva, mint az együttműködés témájában az adott belga miniszterrel. Tehát támogatni kell a helyi társadalmat, a civil társadalmat, hogy megfelelő burundiak közötti dialógus alakuljon ki. De hát aztán mi történik, hogyha felfüggesztjük a támogatást? Talán ezzel is érdemes lenne mélyebben foglalkozni. Tehát, Belgium nagyon jól illusztrálja a konkordálás állásfoglalását. Tényleg azt szeretnénk, hogy globális politikai dialógus alakuljon ki, közös legyen. A stratégia, ugye ott van a 96-os cikk, és hogyha ez benne marad a 2020 utáni időszakra megkötendő megállapodásban, legyenek lehetőségek a közös keretre, ezt meg kellene ugyanis tartani. Aztán van még egy másik keret, más egyéb eszközök vonatkozásában, amelyek ösztönző jellegűek, európai szinten, a költségvetési támogatás, Ugye ezeket az eszközöket, ha felhasználjuk, tényleg globálisan közelítjük meg az emberi jogokat. Aztán egyértelmű, átlátható kritériumok legyenek, amelyeket aztán tiszteletbe is tartanak, és nem hagyják őket veszni menet közben. Erről is volt szó. Fontos a jövőben a kulcsfontosságú érinteteket bevonni jobban, a civil társadalom életébe, ott volt a 96-os cikk ennek érdekében. De hát az ideális megoldás az lenne, hogy a civil társadalmat minden sokszínűségével vonjuk be a struktúrált dialógusba, az emberi jogok témájában, megerősítsük az Európai Uniós kötelezettségeket, felhívnám a figyelmet a 2017-es jelentésre, hogy hatékonyabb partneri kapcsolat alakuljon ki a civil társadalommal, ...86 országból 450 választ kaptunk, az ajánlások megfogalmazása ebbe, ezen alapult, tehát struktúráltabb dialógus, nagyobb információ, közelítés a civil társadalom felé, nagyobb jelentőségű dialógus ezekkel az érintettekkel. És hogy a delegáció szerepe rendkívül fontos, főleg a kormányzás terén. A jelentésben láthatják, hogy mi a helyzet Tunéziában. A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy szükség van a civil szervezetek munkájára, hogy figyelemmel kísérjék a helyzetet. Tehát a válaszok alapján azt találtuk, hogy ez az Achilles sarka, Nyilvánvalóan ezt követően konzultációt is kell folytatni a civil társadalommal, és nem elfeledkezni ezekben az országokban a legkiszolgáltatottabbakról. Igen, igen, most már túlléptem a megadott időn, tudom, bocsánat. Hát vannak bizony ö, akadályok, de összességében folytatni kell a dialógust még válságos időkben is, ö, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy sikerre járunk. Fontos, hogy közös legyen a vízió, a stratégia itt Európában, ne legyen szegénység, ez legyen az egyik cél, ami pedig a támogatások nyújtásának feltételeit illeti, meg kell vizsgálni, hogy mi a helyzet az együttműködéssel az adott országban. De nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy mi történik a támogatással. Köszönöm. Eurodiputado, eurodiputada, Köszönöm. Nem tudom, hogy van-e képviselő, aki szeretne kérdezni valamit, Linda. Antes de que de mielőtt megadom a szót, elnézést. át is, át is adnám az elnökség, elnöki helyet Linda, mert nekem máshova kéne mennem. ¿eh? De Linda. Eh, kérdezhetsz, de gyere föl ide, légy szíves. I mean, we, we heard a lot about the past and um, what we haven't discussed is... Um... Nos, valóban a változó klímáról beszéltünk, az beszéltünk ugye a különböző ösztönző hatásokról. Mekkora mekkora erőnk van ott. Burundiról beszéltünk, ami egy kicsi ország, de mivel a nagyobb országokkal szembeni befolyásolási lehetőségünkről. Ráadásul más országok is megjelentek segélyező félként, tehát változik a dinamika. Más országhoz is lehet fordulni, hogy támogassa ezeket az afrikai országokat. E, igazándiból maradok is akkor ennél az egy kérdésnél, mert sincs több idő. Sorry, another question. Norbert, you... Norbert, nem? Another colleagues? Maria or somebody more? Maria vagy bárki más? Then please then answer the question. Kérem, akkor válaszoljanak a kérdésre. Okay. Non, mais je pense que j'ai... Uh... Nos, Vannak természetesen olyan dolgok, amiket meg kell valósítani, a közös jövőképet ki kell nevezni, de én nem gondolom azt, még hogyha vannak is más szereplők, azok az eredmények, amelyeket mi el akarunk érni, azokat el kell ismerni. Yes, Linda, please. Maybe, Chair, because I, nobody else has asked a question. Más nem kérdezett, talán mégis én fogok eh, még egy kérdést feltenni. Eh, az igazán vitatott dolgokról még nem is beszéltünk, ami minden nap itt előfordul. Például egyes országok eh, amelyek rossz emberi jogi jelentős mutatókkal rendelkeznek, valójában a leggyorsabban fejlődnek Ruanda, Etiópia, és e- ez, erről még nem esett itt szó, ami egy praktikus politikai kérdés, nem egy elméleti kérdés. Milyen, cím, milyen cikkek és mit kell csinálnunk? Issues of everyday life. Human, and people talk about social rights as well as Beszélnek itt a szociális jogokról is, nem csak a politikai és emberi jogokról, és hogyan lehet egyensúlyt találni ezek között. Valójában ez egy politikai nehézséget okoz a kormányok és a képviselők számára. Maybe just a, a quick answer on both of these questions. Well, the question is leverage is... Nos, eh, akkor én gyorsan válaszolnék ezekre a kérdésekre, hogy eh, milyen hatást tudunk elérni. Burundi az egy kis ország, de az Amisom eh, békefenntartó művelethez komoly erőket biztosít, és ezt az EU finanszírozza, és itt erről van szó. Nos, ez a 96-os cikket késleltette? Nem tudom, valószínűleg. Tehát milyen hatalmunk van, ha úgy tetszik, hajlandóak feláldozni kereskedelmi érdekeket, vagy csak diplomáciai nyomást hajlandóak gyakorolni, vagy felfüggesztik a költségvetési támogatást? És ezzel elérkeztünk a másik kérdéshez, hogy vannak gyorsan fejlődő, de emberi jogilag eléggé kétes országok. Ott hol húzzuk meg a, a határt? Ruandánál, ugye, amit említett, a politikai párbeszéd a 2012-es válság után a politikai válság az gyakorlatilag ágazatívá lett téve, tehát ez alá, ennek alá lett rendelve a költségvetési támogatás. What? What, what do you want to put forward? A, a kérdés az, hogy mi a cél. Uh, is it to foster... Az a célotok, hogy az a cél, hogy fejlesztést érjetek el, vagy valami befogadó fejlődést, vagy... És ennek megfelelően kell eljárni. All of government uh, approaches, they are both... És összefüggnek a dolgok. Just a very quick uh, remark on the, uh, uh, on, on... Nagyon gyors megjegyzés a 96-os cikk hatékonyságáról az különböző tényezőktől függött, és ez nem az eszköz hibája, hanem a felhasználás hibája, But suspending the aid uh, to... Eh, miről beszélünk ugyanis? Eh, eh, egy korrupt, kegyetlen rendszer támogatását akarjuk felfüggeszteni, vagy ezzel emberi jogok sérülnének, vagy egy olyan országot helyezünk előtérbe, hogy az országnak van szüksége segélyre, a rezsimnek nincs. Vannak olyan országok, ahol egyébként a rezsimnek nincs is szüksége támogatásra és ez megint csak befolyásolja a 96-os cikk hatékonyságát, vagy a hatékonyság hiányát. Thank you. Um, well, for uh, the question of uh, Linda McCavan. Linda McCavan kérdésére válaszolva, ha Irán példáját vesszük, egyrészt nincs szüksége segélyre, viszont az emberi jogi területen elég, rossz, uh, elég rosszak a mutatók. Ezzel egy időben az EU elég hangsúlyossá tette a nukleáris tárgyalásokat, tehát ott valóban egymással konfliktusban voltak a célok. Ebben az esetben az EU sikert ért el akkor, amikor alkudozni kellett Iránnal a P3 plusz 3, vagy nem is tudom milyen csoport keretein belül tárgyalt Iránnal, ezzel egy időben az EU iráni emberi jogokkal kapcsolatban a, az ENSZ-ben nyújtott bejelentéseket vagy állásfoglalási tervezeteket. És a partnerországok most azt mondták, hogy van egy megállapodás Iránban, egy sor dolog javult, nem kellene a hangnemet egy kicsit visszavenni hangnemből visszavenni? Nem, megtartottuk a szigorú hangnemet, és meg is kaptuk a többséget az ENSZ-ben. Tehát egyszerre lehet kiátszani ezt a két kártyát. Ezzel egy időben Mogherini asszony tudott beszélgetni az irániakkal az emberi jogokról. Ugyanez igaz az etiópiokra is nagyon komoly együttműködési migrációs párbeszéd van Etiópiával, ugyanakkor van lehetőség arra is, hogy a politikai jogokról vagy emberi jogokról beszéljünk. Lehet, hogy nem elég beszélni, de legalább ez az egy csatorna nyitva van. Tehát mind a két agendát életben lehet tartani. Ami a 96-os cikket illeti, én, én úgy gondolom, hogy egy sorországban ez pozitív volt. Az elefántcsontpartot említeném, a választások idején Gabgó elnök esete kapcsán, vagy Mauritánia pucs idején, Guinea szintén. A 96-os cikket tudtuk felhasználni bizonyos folyamatokra és bizonyos változások kiharcolására. És aztán a 96-os cikk után újra kell kezdeni az együttműködést, és akkor viszont van egy hatalmi helyzet, vagy egy jó tárgyalási pozíció, mert az újonnan megválasztott kormány, vagy az új elnök elé az asztalra már is le lehet tenni egy összeget is. Rapidement alors, effectivement. Euh, mais peut-être juste deux choses. Nagyon gyorsan, objektíven. Két dolgot mondanék. Tényleg úgy érzem, hogy nem az eszközökkel van gond. Egyébként gondolkodtunk azon, hogy legyen-e új eszköz, a feltételek feltételrendszer végrehajtását illetően, de a válasz nem az, hogy új eszközök legyenek. A gond az, hogy jól kellene használni a már létezőket. Régóta ismerjük a megoldást, mindig is ugyanazt kellene megérni, megé, megvalósítani, a politikai akarat, a kormányok közelítése, stb. stb. Tehát a végrehajtás. És itt nem csak a támogatásról van szó a fejlődéshez, mint politikáról. Aztán a szankciók lehetnek hasznosak, de a 96-os cikk vagy más egyéb nemzetközi aktorok, mint például az Egyesült Államok szankciói, vagy az ENSZ biztonsági tanácsa, nem tudom, egyéni szinten kellene, hogy megjelenjenek, nem pedig egy egész ország szintjén. Mert néha az eredmények meglepően érdekesek lehetnek. Másrészt, bár nehéz a költségvetési szigor keretén belül ezt megvalósítani, talán a finanszírozás. Mert így lehetne folytatni a dialógust. Ez ugyan önmagában nem elegendő garancia, de nyilván első lépésként tökéletes, és bebizonyított az évek hosszú során szerzett tapasztalatok alapján, hogy többletértéket képvisel valósat egy csomó válság kezelése során. Köszönöm. If no, then I can start to close our meeting. but first of all, I would like to ha nincs más, aki hozzá szeretne szólni. Először is nagyon sajnálom, hogy a fontos meghallgatás egy részéről lemaradtam, de az AFET bizottságban kellett részt vennem egy ülésen, bár meg vagyok győződve arról, hogy nagyon gyümölcsöző volt ez az ülés, és ez a teve munkájához is hozzá fog járulni. Természetesen nagyon köszönöm minden szakértőnknek, előadónknak ezt a fontos munkát. Ezzel pedig elnökünknek, Lindának adom át az elnöki posztot, hogy az ülés hátralévő részében elnököljön. Köszönöm szépen. Okay, colleagues, we're running behind. Kedves kollégák, már itt eh, eléggé késlekedünk. Az utolsó pontot eh, még, eh, kez, napi, még ez, nekem kell beszélnünk, ez a hetes napi rendi pont. Ez egy szóbeli kérdés. Az e- ellenálló képesség, stratégiai prioritás az Európai Unió külső fellépése során. Azért tettük nap, tűztük napirendre ezt a témát, mert a er, ellenálló képesség ez egy nagyon fontos téma. Afrikában megint asszály van, nagyon régóta nem került erre sor. Most egyesek azt mondják, hogy hogy lehet, hogy e, megint erre sor kerül, hát nem láttuk, hogy ez erre sor fog kerülni, de hát Tudtuk, tudtuk azt is, hogy az elnényó folyamat erősödik, tudtuk, hogy az aszály egyre gyakoribb lesz. Miért nem tudjuk a politikákat ehhez igazítani? Az Európai Bizottság most egy új közös nyilatkozaton dolgozik az ellenálló képességek kapcsolatban. Itt egyrészt itt van a fejlesztési politika, a humanitárius segítségnyújtás. Nem akarjuk nem akarjuk, hogy bukásra legyen ítélve ez a politika. Meglátjuk, hogy mi lesz az új nyilatkozatban, a mi inputunkat is megadjuk majd ehhez. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, és nincs túl sok időnk. Meg elmondom, hogy kik vannak a listán. Yes. Manuela Cabral from DigiDevco. And we have Enrique Henrike Trautmann from ECHO. Yeah, that's all. yeah, and then we have a contribution from Catherine Schick. És aztán uh, Catherine Schick a Voice Network részéről. Ez a humanitárius segítségnyújtásban aktív NGO-kat képviseli. Uh, meghallgatjuk a bizottságot, illetve az NGO-kat. Tudom, hogy eredetileg 10 percet terveztünk, de hogyha most lehetne 8 percre e, szűkíteni, ez nagyon jó lenne, és tudom, hogy együttműködnek a bizottságban a nyilatkozaton, úgyhogy jó lenne, hogyha e, nem lenne átfedés az előadásokban. Akkor Alfredo. Alfredo Conte az első, az EKS e stratégiai tervezési osztálynak a vezetője. Elnézést, hogy nem tudtunk kicsit korábban nem tudtuk egy kicsit korábban üdvözölni az önöket. Köszönöm szépen, tudatában vagyok, tehát, hogy nincsen túl sok időnk. Elmondták, hogy mennyire fontos az ellenálló képességről szóló nyilatkozat. Ez az Európai Unió külügyi és biztonsági politikája megvalósításának az egyik legfontosabb aspektusa. Ne felejtsük el, akármennyire fontos és aktuális a biztonság eh, kérdése és a védelem kérdése a stratégia végrehajtásában, a stratégia mindazonban, mindazonáltal csak nem, ezek, nem csak ezekre a kérdésekre koncentrál. Emellett fontos lenne emlékeztetni arra, hogy ennek a stratégiának a legfontosabb üzenete az, hogy a komplex és összekapcsolt eh, feladatok megoldásában nagyon fontos, hogy a rendelkezésre álló eszközöket mind mobilizáljuk. Az ellenálló képesség, ez egy nagyon fontos dolog, az egy folyamatos, folyamatban lévő, alakuló mm, fogalom, és ez az egyik, az öt prioritás egyike. Az ellenálló képesség azt jelenti, hogy a, az államok képesek megreformálni magukat, alkalmazkodni a külső kihívásokra, és az ellenálló társadalom a demokráciában, a fenntartható fejlődésben élen jár. Az ellenálló képesség megerősítése vagy felépítése egy nagyon fontos képesség. Ezzel egy időben önmagában az ellenálló képesség azért nem egy külön célkitűzés, vagy új célkitűzés, ez egy inkább értéksemleges koncepció, amely amelynek akár negatív konnotációja is lehet, hiszen van negatív ellenálló képesség is. Tudjuk például, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek, amelyek abszolút ellenállók, de olyan szinten, hogy ez már negatív. Ezen közös nyilatkozatnak nem az a célja, hogy egy új eszközt dolgozzon ki az ellenálló képesség támogatására. Ez inkább a rendszert leíró fogalom, eh, eh, olyan rendszerekről van szó, amelyek képesek változni végig gondolja ez azt, hogy hogy lehet az, hogy egy rendszer megrokkan a nyomás alatt, a másik viszont megerősödik. Ez nagyon hasznos reagáló képesség lehet, amely a sebezhetőségre is választ talál, és konszolidálja a különböző változásokat. Ez emberekre és a jogokra koncentráló megközelítésről van szó, ez tehát egy több árnyalatú fogalom, és ennek különböző értelmezései merülnek fel a különböző politikai szakterületen területeken. Említhetjük a humanitárius jogi kérdéseket, de felmehet, felvethetünk más politikai témákat is, például a klíma, a környezetvédelem, az energia, stb. A nyilatkozatnak a célja az, hogy koherens politikai keretet biztosítson, annak érdekében, hogy az ellenálló képesség minden területen megvalósuljon. A hagyományos határokat át kell lépni, le kell építeni a különböző politikák között. A 2012-es nyilatkozat a az új megközelítést tartalmazza, 2013-as agenda, Párizsi Egyezmény, stb. Hogyha jól végezzük a munkánkat, akkor ez az ellenálló képesség a fenntartható célok felé vezető úton segít bennünket, illetve az ENSZ munkájának a fenntarthatóságát erősíti. Emellett biztosítja azt, hogy az EU külső politikája összefügg az EU belső biztonsági agendájával is, és hozzájárul ennek megvalósításához. A globális stratégia újra megerősíti az e belső agendához és a globális agendához való elkötelezettséget. És a külső és a belső politika közötti határok megszűnnek, és az Európai Unió feladata a polgárok biztonságának garantálása megerősödik ebben. Ebben az összefüggésben a nyilatkozatban meg határozzuk azokat a politikákat, azokat a pontokat, amelyekben még létezik ez a külső és a belső politika közötti határ, és különös tekintettel a hibrid fenyegetésekkel kapcsolatos stratégiára is kitérünk. Még egy dolog, ami nagyon fontos az együttműködés szempontjából, főleg a nemzetközi szervezetekkel, amelyeknek nagy tapasztalatuk van ezen a területen, itt különösen az ENSZ-t említeném meg, a Világbankot, illetve az OECD-t, amelyeknek, ahogy mondtam, jelentős tapasztalatuk van ezen a területen. Emellett a partnerek közötti együttműködés is nagyon fontos, illetve a harmadik országokkal, illetve az is nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy kinek az ellenálló képességét akarjuk erősíteni. Emellett végül-végül a konzultáció is egy fontos dolog, nagyon nyomás, időnyomás alatt vagyunk, de a civil társadalommal széles körű konzultációt folytatunk, de természetesen nagyon szívesen meghata, meghallgatjuk az önök véleményét, álláspontját. Köszönöm szépen, ennyiben hagynám, és lehetőséget adok a többi kollégának. Köszönöm szépen, hogy betartott az időt, sőt, egy kicsit spórolt is nekünk. Manuela Cabral következik aki a DEFCO részéről érkezett. Hogyha jól értem, van egy ilyen politikánk, de egy új kommunikáció, egy új nyilatkozatot akarnak ezzel kapcsolatban, vagy közleményt elfogadni. Miért? Mi váltotta ezt ki? Történt valami, vagy nem történt valami, aminek meg kellett volna történnie? Tehát mi a kiváltó ok, tessék? Thank you. As a matter of fact, perhaps DEFCO. Köszönöm. A DEFCO valóban a legjobb helyzetben van, ahhoz, hogy a 2012-es ellenálló képességi közleményhez hasonlítsa a dolgokat, akkor az élelmiszerválságból tanultunk, és ahogy Alfredo is mondta, nagyon sokat tanultunk azóta, és többek között azt is, hogy az ellenálló képesség az számos területen javítandó, mezőgazdaság, klímavédelem, gazdasági ügyek, klímaváltozás. Ugyanakkor a globális stratégiában ez egy lépéssel közelebb hoz bennünket az élelmiszerbiztonság eléréséhez, és úgy gondolom, hogy erre irányul az ön kérdése, hogyan tudjuk összekötni az EU ellenálló képesség politikáját a globális munkával, és a globális politika munkát a harmadik országok saját munkájával, mert az EU egyedül nem képes arra, hogy rákényszerítsen egy országot arra, hogy az ellenálló képességét kialakítsa, például fejlesztési politikai eszközökkel. Eh, szükség van politikai, diplomáciai, koordinációs, nemzetközi szervezetekbeli munkára, ahogy Alfredo mondta. Tehát ezzel a közleménnyel mi nem akarjuk megsemmisíteni, vagy meg nem visszavontá tenni azt, amit 2012-ben mondtunk, hanem építeni akarunk ezekre a közleményekre, 2007-esre, 2012-esre, és eh, koncentrálni egy sor olyan témára, amivel a 2012-es közlemény nem foglalkozott, és ami gyakran akadályozza azt, hogy megoldjunk bizonyos helyzeteket, vagy növeljük az ellenálló képességet. Tehát eh, a tapasztalatokra építünk valójában, eh, megvizsgáljuk, hogy mi az, ami jól működött, mi az, ami kevésbé dolg, működött, és eh, javítani akarjuk mindezt. Mindeközben változott a nemzetközi helyzet, Alfredo is említette, már az SDG-ket, és említette a párizsi megállapodást, és meg kell említenünk még a vízummentességi programot, illetve egyéb más programokat is, és amikor a fejlesztési célokról beszélünk, akkor azoknak kéz a kézben kell előre haladniuk a hagyományos célokkal. Ez az, amit mi tisztázni akarunk, és a konzultációnkból is ez látszik, hogy abban kell egy, előrelépnünk, hogy hogyan tudjuk operatívabbá tenni ezt a, ezeket a szakpolitikákat, hogyan tudjuk áronvonalasítani azokat a folyamatokat, amelyek a különböző szakpolitikákban léteznek, E, biztonságpolitika, védelmi politika, e, gazdaságpolitika, fejlesztési politika. Hogyan lehetne ezeket áramvonalasítani annak érdekében, hogy a humanitárius kollégáknak kelljen beavatkozniuk. És ez a fő célja mindannyiunknak. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésére, ne olyan közleményre számítsanak, amely megoldja az összes problémákat, de mindenképpen a politikai akaratra fog építeni arra, hogy áramvonalasítani tudjuk a folyamatokat a jobb eredmények érdekében. goal. És azt gondolom, hogy ez a fő célkitűzése annak, a fő célkitűzésünk, és ez, amit megpróbálunk majd elérni az új közleménnyel. Remélem, hogy válaszoltam a kérdésére. Azt hiszem, hogy igen. Valójában ön azt akarja mondani. A korábban voltak a különböző projektek, tervezés programok fejlesztés területén, de nem kapcsolódtak az ENSZ munkájához, stb. Eh, ezt akarja mondani, ugye? Eh, ugye nekünk van egy Száhel programunk, eh, E, önök most megnézték, hogy hol vannak annak a gyenge pontjai, és akkor, akkor magyarázom tovább. Általában a törékenység koncepciójából indulunk ki, megint csak meg kell magyarázni ezt ebben a világban. Mi a következménye a vulnerabilitásnak, a törékenységnek, nem abszolút módon törékeny országok vannak. Többféle sérülékenysége van egy országnak, lehet gazdasági, környezeti, eh, társadalmi, és ezekre külön-külön kell reagálni mégpedig kontextus specifikus módon. És ezt próbáljuk elérni, és ezért akarjuk a a párbeszédet felfuttatni a fejlődő országokkal, mégpedig ezekben az országokban is, nem csak az EU-ban. Az ECO főigazgatóság részéről It's Madam, uh, Mr. Chapman from DG ECHO. Is, uh... úr, ECHO főigazgatóságtól, a Policy Development osztályvezetője. Linking development and, um, and uh, humanitarian elveszett az elnök a mikrofonját. Én, eh, madam, tehát eh, Troutman asszony, eh, én is úgy tudtam, hogy ön hölgy, de aztán valaki Mr. írt ide nekem, nem elnézést kérek. Ön, ön kétségkívül nőnemű. Gondoltam én is rá, hogy itt egy tévedés lehet. Um, um, Köszönöm, elnök asszony, legalább ez tisztázódott. De visszatérnék arra, amiről, amiből kiindult. Tehát 2012 az utolsó közlemény, ami megszületett eh, az ellenálló képesség témájában. Gyakorlatilag eh, ugyanolyan problémával kell szembenéznünk ma is, semmi nem változott. De van a végem, és új jelenségek is megszülettek közben, ennek óriási hatása volt. Azonban most már szorosabb az együttműködés az, a humanitárius fejlesztési szakértők között, és a feladat tulajdonképpen nem más, mint az az EU számára, hogy válaszoljon a kialakult helyzetre. Azt hiszem, elég sikeresek vagyunk ebből a szempontból. De azért kicsit felfrissítettük az akkori koncepciót, akkor ugye az élelmiszerválságra koncentráltunk. Ugye tudjuk, hogy elképzelhető, hogy ö, e, ez is kialakul, de 80%-a az élelmiszer válságnak mindig emberek által előidézett helyzet. De ugyanolyan ö, helyzetet teremthetünk, és vissza kell térnünk ugyanolyan problémákra, 10-20-30-40 évvel később is. Tehát az ECO-nál arra törekszünk, hogy a saját elemzéseink alapján koncentráljunk területekre. The development people, it is our collective failure if we don't mention to, uh, don't manage to, um, to tehát under control and to avoid them basically uh... A helyzet csak még rosszabb Algériában, Jemenben. Mindkét ország a szabadon ö, megúszta a legutóbbi válságot, most azonban már megint problémával kell, hogy szembenézzenek. Elnézést kérek. Azt hiszem, hogy egy-két más dolgot is meg kell vizsgálnunk. Ahogy említettem, együttműködve a kollégáinkkal, megfelelő megoldást kell találnunk közösen. Tehát nem csak külön-külön, hanem együtt. Ezen kívül meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a rendszerek hogyan bírják a sok hatásokat, az egészségügyire gondolok itt, az oktatásra, stb. stb. a különböző országokban. És meg kell vizsgálnunk a kapcsolatunkat a helyi kormányzatokkal, kormányokkal, mert végül is a kormányoknak kell felvállalni a felelősséget azért az országért, amit vezetnek. Most jártam éppen Etiópiában. Ha vesszük az ottani helyzetet, az etióp kormány is nagyon sokat segít a finanszírozásban, legalábbis tavaly óta sokkal jobban reagál a helyzetre. És ez rendkívül fontos. Alapvetően vártuk a tárgyalásokat kollégáinkkal, mind a fejlesztés, az egyéb területekről, hogy itt ne csak valami karácsonyfát díszítgessünk, hanem kialakítsunk egy olyan szakpolitikát, amely tényleg segít nekünk operatív módon a válságok megoldásában. De nem tudom, hogy mi lesz a jövő. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban Katrin Sik következik a Voice képviseletében a humanitárius problémák terén parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy meghívták a hálózatunkat. Részt vettünk abban a konzultációban, amit a civil társadalom számára szerveztek, úgyhogy egy kicsit szélesebb körű az argumentációs hátterem. Nagyra értékelem e, ezt, de nagyon e, meglepett ez az ambiciózus program, amelyet az EKS mutatott be, e, ezért én azt gondolom, hogy elég szomorú, hogy erre a folyamatra nem szánnak több időt, illetve a vitára, illetve a konzultációra. Tudom, hogy a minden tőlük telhetőt megtesznek. Mi voltunk az egyik első szektor, akit meghallgattak, ezt nagyra értékeljük, de hát azt gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos téma is. A másik dolog pedig, amit a másik kollega említett, a a tanulságok levonása és annak végiggondolása, hogy honnan indult a folyamat. Két aspektus, ami kifejezetten fontos, az egyik az végrehajtási terv, az előző kommunikát nyilatkozat óta, amelyet most kell értékelni, másodszor pedig a, egy alap értékelése, amelyet a számövőszék vizsgál meg. Ebben az összefüggésben azt gondoljuk, hogy ezen két fontos mm, dologból a, a tanulságok levonása nem lesz eléggé alapos. Amit Trautmann asszony mondott ezzel kapcsolatban részünkről, a legfontosabb dolog az ellenálló képességgel kapcsolatban, és ezen a témán dolgozunk NGO-ként, az az, hogy senkit ne hagyjunk magára. Ez egy nagyon fontos téma, a stratégiai fejlesztési célok és a világ humanitárius csúcs találkozói eredményeivel kapcsolatban. Hogyha senkit nem akarunk magára hagyni, akkor nagyon fontos, hogy az emberekre koncentráljon ez a nyilatkozat, nem az egyes emberekre, hanem a társadalomra és eh, a, ezen közösségeknek a dinamikájára és arra, hogy hogyan járulnak hozzá stabilitáshoz. Hogyha a stabilitásról és biztonságról beszélünk, nos ez nagyon fontos, hiszen ez a kommunikáció globális stratégiát követi, és eh, természetesen eh, fenntartható stabilitásra van szükség, a fenntarthatóság itt elhangzott, és azt gondolom, hogy számunkra, a gyakorlati szakemberek számára elengedhetetlen az embereket központi helyen kezelni. Azt hiszem, hogy itt egy nagyon fontos kihívás van előttünk. A, ezek a közlemények, ezek rövid dokumentumok, ezt tudjuk, úgyhogy nagyra értékelem azokat, akik ezen a dokum- ezeken a dokumentumokon dolgoznak. Nagyon fontos és üdvözlendő, amit a parlament is el kíván érni, az különböző eszközök esetében az operatív jelleg elengedhetetlen ez számunkra is kulcsfontosságú. Van egy másik aspektus, ez a korai figyelmeztetés, azt gondolom, hogy az Európai Unió már elég messze jutott el a korai figyelmeztető mechanizmus kifejlesztésében. Ami azonban hiányzik, az a korai cselekvés. És azt gondolom, hogy az európai tagállamoknak itt nagyon fontos szerepük lenne. Egy másik téma, ami összekapcsolódik a stratégiai fejlesztési célokkal és a világ humanitárius csúcs találkozóval, ezek a közös eredmények. Tényleg lehetnek közös eredmények? Egy-egy országra? Minden válsággal és minden országgal a saját problémái alapján vagy adottságai alapján kell foglalkozni, mert nem lehet egy megoldást találni mindenkire. Azt gondolom, hogy a stabilitás a különböző országokban különböző dolgokat jelenthet. Hogyha például egy szíriai eredményről beszélünk, hogyha az eredmény béke kell, hogy legyen, akkor mindenki e, együtt tud működni. Hogyha e, az eredmény vagy a cél az, hogy egy diktátortól megszabaduljanak, akkor egyeseknek nehézére eshet részt venni a közös munkában. Tehát a komplementaritás nagyon fontos, ebben az összefüggésben ez egy jó lépés a DigiDev és, és a Digi Eco közötti együttműködés már eléggé előre haladt A különböző eszközök közötti kiegészítő jelleg és a közöttük lévő hézak feltöltése nagyon fontos. Nagyra értékelném tehát a fejlesztési bizottság megközelítését. A másik dolog az, hogy hosszú távú megközelítésre van szükség. Ha jól látom, már át is léptem a hozzászólási időmet, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük szépen ezt a perspektívát is. Kérdezem, hogy a kollégák szeretnének-e hozzászólni, Venta úr? Tessék. Köszönöm szépen, Linda. Egyetértek azzal, ami elhangzott, az ellenálló képességnek különböző dimenziói vannak, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, de biztonsági is lehet. Múlt héten Strasbourgban beszéltünk Szomália esetéről és dél illetve Jemenről. Tudjuk, hogy ezek az országok ezekkel kapcsolatban nagy humanitárius válsággal nézünk szembe. Klímaváltozás, éhínség, asszály, illetve a biztonság hiánya nagyon sok országban, például Nigériában. Tudjuk, hogy Nigéria sikeres, ami a gazdaságot tekinti, azonban súlyos biztonsági eh, kérdések, eh, válságok vannak, például a Boko Haram miatt. Kérdezem, hogy ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznak-e majd ebben a e, nyilatkozatban, annak érdekében, hogy e, figyelembe vegyék ezeket a témákat, ezeket a um, súlyos e, jelenségeket. Illetve, hogyha figyelembe vesszük, hogy ezekben az országokban mi folyik Szomália, Szudán, Jemen, Nigéria, rendkívüli kihívások állnak előttünk, hatalmas humanitárius válságok merülhetnek fel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Hajbuk asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadásokat. Abból indulok ki, hogy itt a szakbizottságban Mindenki nagyra értékeli azt, hogy az Európai Bizottság és az EKS az ellenálló képességet stratégiai prioritásként kezeli. Ez nem kérdéses. És most jönnek a nagy kérdések. Nem értem ezt az időzítést. Az Európai Bizottság szeptember őszig be akarja küldeni ezt az új stratégiát. Említették, hogy 2012-ben volt az Európai Bizottságnak egy közleménye az ellenálló képességgel kapcsolatban ott a Száhári régióban az élelmiszerbiztonságra, élelmiszerellátásra koncentráltak, most egy új ilyen közleményt kívánnak kiadni. Az értékelés során egy egyszerűsített eljárást választottak, mert 2018-án jön majd a stratégiai értékelés, amelyben nem csak a táplálkozás ra vonatkozó ellenálló képességi értékelésre kerül sor, hanem általános ellenálló képességi eh, értékelésre. De most egy teljesen új stratégiával áll elő az Európai Bizottság, úgyhogy nem értem, hogy miért van ez így. Talán a bizottság és a külügyi szolgálat ezt eh, megmagyarázhatnák. Aztán a rossz időzítés mögött az is meghúzódhat, hogy ez az ellenálló képesség, mint prioritás, mint új stratégiai prioritás, ezt komolyan kell venni, mert a másik oldalon azt is meg kell állapítani, hogy a szomszédos országaink, a súlypont országok, tehát a menekültek számára a származási és tranzitországok. Most úgy tűnik számomra, hogy inkább az államiságra, illetve a biztonságra vonatkozó prioritásokról van itt szó, mert különben az sebezhető országok kellene, hogy célpontot jelentsenek, nem pedig a szomszédos országaink de most tulajdonképpen kinek a stratégiájáról van szó? A partnereink stratégiájáról, vagy a saját stratégiáinkról? Mogherini asszony stratégiájáról. És ami pedig az e, állásfoglalásunkat illeti, köszönöm Lindának ezt a tervezetet. Azt gondolom, hogy ez a tervezet teljesen világosan hangsúlyozza, hogy nem csak az államok, hanem egy társadalmak lehetnek szereplők, vagy érdekelt felek. A válságok, a természeti katasztrófák után nagyon fontos az ellenálló képesség, az egyes személyek, az egyes háztartások ellenálló képessége ugyanolyan fontos. Emellett, amit még fontos lenne ebben a jelentésben kiemelni, az a nők szerepe ezt talán még egy kicsit erősebben előtérbe helyezhetjük. A nők nagyon fontos szerepet játszanak az ellenálló képesség erősítésében. A nem kormányzati szervezetek szerepe is szerepel a jelentésben, de itt is talán utalnunk kellene arra, hogy jobban meg kellene erősíteni ezeket a szervezeteket, hiszen az NGO-kat egyre inkább korlátozzák a munkájuk során. És még egy dolog fontos, a pénzügyi eszközök. Azt gondolom, hogy a parlamentnek itt világosabb van, el kell határolódnia bizonyos finanszírozási formáktól. Ezzel kapcsolatban be fogok nyújtani módosító javaslatokat. Köszönöm, Szeszél következik. E, ehm, köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a sok információt, amit kaptunk, mert ez nagyon fontos dolog. Abból kiindulva, ami szerintem ö, erősebb kéne, hogy legyen a konszenzuson belül, hogy az ellenálló képesség alapvető pont legyen, mert ez nagyon fontos része a szak politikáknak. Ha ebből indulunk ki, és hogyha ezt a multidimenziális jelleget akarjuk kölcsönözni neki, akkor a konszenzusból kell kiindulni, és ez nagyon fontos dolog. Ez nem csak egy dologra, vagy egy közösségre, egy régióra, vagy egy országra vonatkozik, hanem az összes szakpolitikára, amelyel a partnereinkkel szemben ö, működünk. Ebből kiindulva szeretnék kérdezni valamit. A multidimensionális jelleget illetően a gazdasági, környezetvédelmi, politikai, szociálbiztonsági környezettel kell összefognunk. Én azonban a politikai aspektusra szeretnék egy kicsit koncentrálni hogy megértsük, mennyire fontos erre koncentrálni. Köszönet Lindának is, mert nagyon fontos dokumentumot fogalmazott meg. Én módosítanítványokat is fogok beadni, főleg a politikai aspektust illetően, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot tisztázni. Köszönöm. Um, thank you, Mr. Selimovic. Thank you very much. Selimovic úr. Köszönöm a kérdést is, a kérdés draftját. Én nem, nekem nem problémás az, hogy most tesszük fel ezt a kérdést. Ennek most van itt az ideje, nem csak azért, mert ez egy olyan koncepció, amely már egy ideje ott van a, az EU fejlesztési dokumentumaiban, hanem válaszol bizonyos egyéb kérdésekre is, humanitárius kérdésekre, és a világot egyébként is jellemzik a komplex kihívások, amelyeket nem lehet oly módon kezelni, ahogy eddig kezeltük. A, az ellenálló képesség fogalma lehet válasz ezekre a problémákra. Van szükséges az embereket megtanítani arra, hogy hogyan lehet a váratlan megrázkódtatásokkal megrázkódtatásokat túlélni. És ez a háromszoros megközelítés, ez, ez teljesen jó, ugye anticipálni a válságokat, aztán a prevencióra fókuszálni, és reagálni a válságra. Tehát ez a három osztató megközelítés nekem tetszik is, észszerűnek tűnik ugyanakkor liberálisként eh, ez az én ízlésemnek túl államközpontú megközelítés. Az államokról beszélünk ugyanis. Szerintem ez konkrétan az ellenálló képességet gyengítheti is különös tekintettel a nem demokratikus sérülékeny államokban. Amikor mi az államokban bízunk, államokra építeni ott, ugyanis veszélyes lehet, problémás lehet, általában nem az államok ott a legjobb partner gyakran szoktuk mondani, hogy a helyi megoldásokat kell preferálni, az emberekre kell bízni magunkat. There is a, as well... Aztán az adott közösség egyéneit is fel kell készíteni arra, hogy hogyan feleljenek meg a komplex kockázatoknak. Beszéltünk itt a, a nem kormányzati szervezetekről. És fontos az, hogy ne csak állami szinten, hanem alatta is aktívak legyünk. és az NGO-k részéről hangzik el az is, hogy az ellenálló képesség felépítés, ez egy hosszú távú kötelezettségvállalás. Nem akarok most konkrét országokat megnevezni, hogy egyes országokban nagyon régóta ott vagyunk, és aztán hirtelen elfordult a figyelmünk, és csodálkozunk, hogy miért nem sikerült. Gyakran ugye betett, beöntöttünk egy csomó pénzt, meg még akár katonailag is lé, oda léptünk, és aztán még mindig egy kudarcos állam van ott. Tehát anticipálni, megelőzni, és kiépíteni az ellenálló képességet. Ez egy hosszú távú projekt, nem népszerű és erőforrásigényes ami mellett ki kell alakítani a politikai támogatást. A harmadik dolog pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy az ellenálló képességhez erős hálózatokra, partnerségekre van szükség minden szinten. Beszél arról a szöveg, hogy a partnerséget tovább kell építeni, de a civil társadalommal, a magánszektorral együtt kell kialakítani a partnerséget, erről pedig itt nincs szó. Um, European from... És mi tanulhatunk a fejlődő országoktól is, eh, ami egy eh, win-win helyzet lenne. Például az európai terrorizmus kapcsán mi olyan problémával szembesülünk, amelyel más országoknak is meg kell birkózniuk sokkal kevesebb erőforrásból. És egyébként vannak köztük sikeresek is. Tehát ők is tudnak nekünk tanítani valamit, hogy hogyan lehet ezzel a problémával szembe megoldásokat találni. Vannak bizonyos balkáni országok, amelyek tökéletesen bánnak ezekkel a problémákkal, még úgy is hogy nagyon kevés pénz áll rendelkezésre. Finally, I think we, we need to... És a fő célkitűzésünk ugye méltóságot mindenkinek, na ez a nehéz. Vannak olyan társadalmak, amelyeket, amelyeket ki kell emelnünk, oda kell koncentrálni a gyerekeket. We have to work with somebody in the next 10 years. Uh, and I think I will be és azt gondolom, hogy beadok egy csomó módosítót majd uh, ehhez a szóbeli kérdéshez a liberálisok nevében. Um, thank you very much. And after... Köszönöm. Zofko asszony az utolsó. Köszönöm. Horvátul folytatom én is. A language. Um, zahvaljujem za ovo um, iscrpno izlaganje uh, u trenutku kada nam donos, dolaze alarmantne poruke iz uh, Afričkog kontinenta. Nos, tehát itt uh, az afrikai kontinensről egyre több üzenetet kapunk, ami engem valóban megérintett ebből a példából, amit hallottam, ez nagyon érdekes volt. Levontuk-e a tanulságokat. Egyetértek önnel, hogy elengedhetetlen levon, megvizsgálni azokat az intézkedéseket, amelyek néha nehéz helyzetet okoznak, és ilyen nehéz helyzet előtt állunk most is. És valóban nagyon fontos az, hogy az Európai Unió ezt megtegye. Először is meg kell vizsgálni azt, hogy milyen uh, következményei voltak az intézkedéseinknek, mielőtt újabb tüzeket rakunk, gyújtunk, és aztán ezeket megpróbáljuk benzinnel eloltani. Meg kell vizsgálni, hogy hol cselekedtünk helyesen, és hol helytelenül. Az alapokból származó pénzeket hogy, hogy tudjuk a jövőben pozitívan felhasználni és azokkal a szervezetekkel kellene ezt az elemzést elvégezni, amelyek a helyszínen vannak. Köszönöm szépen. Um, thank you. So I think we've now got a better... Köszönöm. Most már egészebb képet kaptunk erről, hiszen én szűkebbre képzeltem el a lehetőségeket, de tágabb ez, nem csak élelmiszerbiztonsági kérdésekről van itt szó, sokkal szélesebb körű koncepcióról. Úgyhogy más szakbizottságokat is érint ez, nem csak a fejlesztési bizottságot. Nem tudom, ki szeretne esetleg még visszatérni ehhez, parancsoljon. Örömmel kezdem, és a kollégáknak is hagyok lehetőséget. Először is nagyon köszönöm a megjegyzéseket, a kérdéseket nagyon hasznosnak találtam őket, nem csak aktuálisnak, mert tényleg segítenek abban, hogy megfelelő módon gondolkodjunk, és ez tényleg nagy kihívás. Úgyhogy szükség van minden lehetséges támogatásra. Csak egy-két gondolatot hadd ismételjek meg. A szavak közül az egyik a fenntarthatóság volt, ami nagyon fontos. És ez tényleg fenntarthatóbbá kell, hogy tegye politikáinkat, hogy segítsünk abban, hogy a céljaink is fenntarthatóak legyenek. Amit hallottunk, rendkívül aktuális a fenntartható stabilitás vonatkozásában. A globális stratégia abból a szempontból helyes, és ha a ellenálló képességről beszélünk. Ez arra is vonatkozik, hogy az autoritár államokkal szemben is azok legyünk. A felfelé irányuló megközelítés támogatása, a politikai és kormányokkal kapcsolatos folyamatok során fontos. Ahogy már hozzászásom elején is említettem, az emberközpontú megközelítés a helyes aztán a közös megközelítése ennek a problémának is nagyon fontos. Tehát a közlemény segítségével a célunk az, hogy tovább lépjünk ezen, és nehogy nem akarjuk kiváltani a már létező dokumentumot, ki akarjuk egészíteni azt. Ez már önmagában is kihívás, mert a 2012-es dokumentumot nem akarjuk átírni, csak kiegészíteni a felülvizsgált jó szomszédság politikai dokumentumot is kiegészíteni szeretnénk, és még sorolhatnám a dokumentumokat. Alapvetően a cél az, hogy a megfelelő kapcsolatokat megteremtsük a különböző szakpolitikai területek között. Pontosan a közös megközelítés szellemében, hiszen ez van a, globális stratégia középpontjában is. Ami a politikai dialógust illeti. Ez tényleg nagyon fontos dimenzió. És Manuela is pont ezt említette. Megfelelő hangsúlyt szeretnénk helyezni erre más és talán hatékonyabb, remélhetőleg hatékonyabb módon, mint korábban volt, a tulajdonra. Nem csak a politikai hatóságok szempontjából, hanem a társadalmak, a közösségek szempontjéből is. És ez külön kihívás, ugyanis a társadalom tulajdon hangsúlya nagy kihívás lesz, mert nem feltétlenül így gondolkodtak az emberek az előtt, de azt hiszem, hogy már lejárt az időm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Káló asszony nem tudom, szeretné ezt kiegészíteni. Jó, megint akkor sorrendben teszem. Nagyon köszönöm a hallottakat. Azt hiszem, figyelembe kell venni azt, hogy ez a közlemény akkor fog megszületni, ami egészen más kö- körülmények között született, mint a 2012-es. Egy csomó eszközt megváltoztattunk, és megpróbáljuk, ahogy Alfredo is mondta, hogy ne csak a személyeket, a háztartásokat, a közösségeket vizsgáljuk, hanem a politikai oldalt is. De még a fejlesztési politika keretén belül sem csak az államokat vizsgáljuk, hanem már egy ideje az önkormányzatoknál tartunk, a civil társadalomnál, és reméljük, hogy Például az új európai beruházási alap segítségével csatlakoznak az emberek ehhez. Mert ahogy hallottuk is, nem csak az állam teheti ezt, mindenkinek magáinak kell éreznie ezt a programot. Ezt várjuk a közleménytől, ezért mondtam azt, hogy ne azt várják ettől a közleménytől, hogy óriási újdonságokat tartalmaz majd. Itt inkább arra törekedtünk, hogy a különböző eszközöket, szakpolitikákat közelítsük egymáshoz, annak érdekében, hogy ami minket illet, illetve ami a nemzetközi közösséget illeti, elősegítsük a tevékenységünket. Köszönöm szépen. A few minutes now because we're running out of time. Fogytán az időnk, csak röviden. Köszönöm. És köszönöm a képviselőknek is, hogy ilyen releváns kérdéseket feltettek. Két-három megjegyzésem van Manuela után és Alfredo után. Először is eh, eh, a humanitárius szereplők is megvizsgálhatják, hogy mi minden változott ezen a területen, és valóban nagyon sok minden változott. A méltóság, a lakosság méltósága előtérbe került, eh, ráadásul inkább eh, készpénzt adunk, és nem pedig élelmiszersegélyt, ők maguk döntik el, hogyan eh, lehet eh, legjobban felhasználni azt. 2012-ben ez még nem így volt, most már sokkal inkább így van. Jemenben, Szomáliában, Szudánban. Aztán figyelembe vesszük azt, hogy a helyi emberek mit akarnak és mit tudnak tenni a válsághoz, mint megoldás, mit, mit találnak ott. Ez korábban nem így volt, megint csak ez az új közlemény ezt megvizsgálhatja. Tehát, hogy helyben mit lehet tenni, és mit kell aztán nemzetközi szinten megtenni. Tehát érdekes fejlemények vannak ezen a területen. Utolsó megjegyzésem, és akkor németül folytatom. Um, es wird eine Evaluierung, egy értékelésre kerül sor az eddigi válaszokat illetően, eh, ami a táplálkozás, illetve az élelmiszerbiztonságot illeti. 2012-ben eh, ugye sor került egy nagy eh, élelmiszerválságra, az afrikai asszály miatt a nemzetközi közösségnek a választására sor került, és egy Donald programra, és ezt kihasználjunk. Különböző egyéb értékelésekre is sor került az ellenálló képességgel kapcsolatban Latin Amerikában és más területeken. Pontosan ez, az lesz az érdekes, hogy mit sikerült elérnünk, ezt megnézzük ezen keresztül, hogy mit értünk el a 2012-es nyilatkozattal, és ebből próbáljuk levonni a következtetéseket és tovább lépni. Köszönöm. Még egy rövid reakciót várunk. Igen, köszönöm. Csak szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért. Most az ellenálló képességi koncepció kiszélesítésére kerül sor, amely most már a politikai ellenálló képességet is magában foglalja. Milyen hatásai vannak erre? Szomszédsági fókuszt válaszunk, vagy globális fókusz, állami ellenálló képességre, vagy közösségi ellenálló képességre, vagy mindkettőre koncentráljunk-e, illetve egy politikai rugalmasságra, vagy operatív rugalmasságra koncentráljunk-e. Ezekre a témákra kell koncentrál, koncentrálnunk. Köszönöm szépen. A kollégám nincs itt, de ő is a humanitárius segély koncepcióját védené meg. Kedves kollégák, köszönöm a hozzászólóknak, hogy részt vettek ezen a mai ülésen. Várjuk azt a közleményt tehát. A módosítások benyújtásának a határideje március 28. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy ilyen nagyvonalúak voltak, és adtak még néhány percet. Holnap 9-kor találkozunk, szavazunk, mindenki az a szavazókártyát. Köszönöm.